Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung. Jó reggelt kívánok, folytatjuk a tegnap belekezdett ülésünket. Először tájékoztatnám a kollégákat a koordinátorok ülésének a tanulmányairól. Ide tehát kiosztottuk végül is annak a jegyzőkönyvét, és ha ma délután fél hatig nincsen senkinek megjegyzése, akkor azt elfogadatnak tekintjük. tekintjük. Most Van Kamp kollégának a fehér könyves témájáról lesz szó, és meg is adom neki a szót, hogy mutassa be a jelentést. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Nagyszerű, kiváló, gyönyörű reggelt kívánok önnek. Végre süt a nap. És szeretnék ma a kollégáimhoz fordulni, és a félidős értékelésének a fehér könyv fél, félidős értékeléséről írott szövegemet egy kicsit bemutatni. Akik olvasták a szöveget, megállapíthatták, hogy ez egy olyan dokumentum, amely egyfelől újdonságokat is tartalmaz, de a kontinuitás jegyében is született. A 2011-es fehér könyv végrehajtásáról szól, hogy azt mennyire sikerült egyáltalán végrehajtani, hogy hozott-e valamit egyáltalán. A munkadokumentum rámutat arra, hogy folytonosság van, tehát a modális váltás tekintetében a korábban kialakított elvek érvényesülnek, még ha lassan is, és nyilván az internetes struktúra kiépülése nagyon hat a közlekedési ágazatra is. Ez az első megjegyzésem egyébként a hét közül. Aztán újfajta paradigmákban kell gondolkodnunk. Például a gazdasági tervezés modalitásai is változtak a válság óta. Sokan azt szeretnék, hogy, hogy normális munkával tudják megkeresni a pénzüket. ne kelljen kényszer vállalkozniuk. Harmadik megjegyzés, a modális ö, átjárhatóság kérdéséről. A fehér könyv úgy nyilatkozik, hogy a közlekedést át kéne irányítani a közutakról, a repülőkről, a sínekre és a vízi utakra. Nos, ez a modális váltás mindmáig nem sikerült, ezer éve mondogatjuk, de ha megnézzük a, a belső hajózás arányát, azt látjuk, hogy 98 óta kicsit sem nőtt ennek az aránya, és az úgynevezett co-modalitás, a co-modality elnézést, vagy angolul mondom, tehát továbbra is erősítésre szorul. és itt ösztönzőket is meg kéne fogalmazni, és adott esetben büntetéseket is, mert most már nem lehet tovább fecsegni a modális váltás szükségességéről, hanem el kell kezdeni cselekedni. Főleg ösztönzőkkel persze, de mondom, akár büntetésekkel is. Következő megjegyzésem az innovációval, technológiai váltással kapcsolatos. Nyilván a közlekedésben is folyamatosan látjuk a változásokat. Próbálunk hivatkozni az anyagban az új innovációkra. Tegnap is volt erről szó, hogy az innováció és például az útdi rendszerek között. Space uh, system, ma veel meer te kijken közvetlen összefüggés van. A szubszidiaritás szempontjait, ez már a következő mondandóm, és figyelembe kell venni az innováció fejlesztésekor. Ami a klasszikus infrastruktúrák működését illeti, azt látjuk, hogy a modálitás, modális váltás mellett a klasszikus módusokat, és ezeken belül is ugye a belső hajózást és a vasutat komolyabban kellene fejleszteni. Mert a technológiai változások sokkal jobban érintik a, a, a gépjárműveket, repülőket, mint a hajókat és a, vasutat. Tehát, és ha már megvannak a klasszikus infrastruktúrák, ezeket ugye karban kellene tartani. És egyes országokban ezeknek az állapota ö, nagyon rossz. Még Németországban is ezt állapíthatjuk meg, hogy más országokban. Nos, tehát a klasszikus infrastruktúrák karbantartása, modernizációja is fontos prioritás kéne, hogy legyen, amikor stratégiai beruházásokról beszélünk, már pedig ezt tesszük mostanában ugye állandóan. Itt a közlekedési bizottságban ö, oda kéne figyelnünk ezekre az aspektusokra, ha az FC-ről beszélünk, hogy megteremtsük az összhangot a fehér könyv és az új struktúrák alapok között. És minden szempont fölött ott van a fenntarthatóság horizontális elve. Nem elég azt megfogalmazni, hogy mit akarunk egyes ágazatokban elérni, hanem végső soron mindennek a fenntarthatóságot kell szolgálnia. Köszönöm, hogy kiemelte, szerintem is a fenntarthatóság nélkül nincs tervezés. Meglepett, amit, hogy az ön szájából hallom ezt, de örülök neki. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni ezt a nagyon jó anyagot. Valóban a közlekedés nagyon komplex terület, és nagyon sok dimenzióval kell számolnunk. Örülök annak, hogy a prioritás mégiscsak Sanderkam úr szövegében az általunk megnevezett területek köré összpontosul. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy a 2011-es Európai Bizottsági Fehérkönyv módosítása megkezdődött néhány nappal ezelőtt, az érdekelt felekkel való konzultációk megkezdődtek, és egy új fehér könyvet várhatunk az Európai Bizottságtól. Ami a közlekedés politikát illeti, itt megint csak nagy kihívások várnak bennünket, tulajdonképpen, mintha válaszút előtt lennénk, és aztán ott van az implementáció kérdése is, tehát éppen ezért úgy gondoljuk, hogy egy funkcionális, intelligens, hatékony közlekedési szektort szeretnénk elérni, amely a gazdasági fejlődéshez is hozzájárul, hiszen az utóbbi időben a megszorító intézkedések miatt nagyon gyenge lábakon áll ma a gazdaság. Pragmatikusan kell ugyanakkor megközelíteni ezt a kérdést, és gyorsan kell a megvalósítást eszközölni. Az SND árnyék jelentéstevőjeként a frakció prioritásait szeretném bemutatni három területen. Az első a szociális dimenzió, itt megint csak gratulálnék a jelentéstevőnek azért, hogy bevezette a szociális dimenzió kérdését a szövegbe, amely prioritás a mi frakciónk számára. Ezen kívül a munka feltételek harmonizációja, az oktatás, képzés, a közlekedésben dolgozók számára szintén szerepel a jelentésben. Ezen kívül szeretném elkötelezni magam kezdeményezések mellett, amelyek ebből a jelentésből fakadnak majd. Ezen kívül az infrastruktúra fejlesztés területén modern, hatékony infrastruktúrára van szükségünk, és a beruházások a infrastruktúrába olyan beruházásoknak minősülnek, amelyek több generáción keresztül gyümölcsözőek, és meghozzák a hozzájuk fűzött reményeket, munkahelyet teremtenek, profitot generálnak, és tulajdonképpen multiplikátor hatást érnek el az Európai Unió GDP-es szempontjából is. Éppen ezért az infrastruktúrális beruházások rendkívül fontosak, és ehhez megfelelő eszközökre, intézkedésekre van szükségünk. Természetesen az is, az is fontos megvizsgálni, hogy hogyan kívánjuk felhasználni a közpénzeket az infrastruktúrális beruházások terén. Itt korrekt megoldásokra van szükség. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a használt infrastruktúrát milyen díjakkal kívánjuk terhelni, útdíjakkal például. De ugyanakkor nehéz a külső elemek költségeinek beépítése is, és nem szabad, hogy a költségek megosztása ne arányos legyen. Hatékony, racionális díjszabásra van szükség, fenntarthatóság és a széndiokszid kibocsátás csökkentése mind fontos prioritás, és ugyanakkor lehetőség is előttünk. És ez mindenféle közlekedési hálózatfejlesztés szempontjából prioritás kell, hogy legyen ugyanígy a környezetvédelme is, és tudnunk kell azt is, hogy vannak olyan elemek, amelyek a kohéziós alapokat felhasználják, de úgy gondolom, hogy az a hatékony, hogyha arra összpontosítunk, hogy az Európai Unióban egyenlőképpen osztuk meg a különböző fajta közlekedési módokat. Így lehet ugyanis ezt a multiplikátor hatást elérni és a gazdaságba a profitot generálni, és ez fogja elérni majd a kívánt környezetvédelmi hatást is. És végül szeretnék az integrált megközelítéshez is hozzászólni. Ugyanis nem lehet, hogy csak a közlekedési szempontokat vegyük figyelembe, hiszen itt a gazdaság, az energiapolitika szintén szorosan kapcsolódnak a közlekedés témájához, és ezért kell nagyon hatékony rendszert kialakítanunk. A források felhasználása szempontjából a kibocsátás csökkentés, az energiaunió, illetve az egységes európai közlekedési piac kialakítása mind olyan célok, amelyeket figyelembe kell vegyünk ennél az anyagnál is. Integrált szolgáltatásokat kell nyújtsunk az állampolgároknak, és ezért fontos az egész rendszert is integrált módon elképzelnünk. A kereslet és a kínálati oldalon egyaránt. Tulajdonképpen a felhasználóknak kellene a leghatékonyabb rendszer használat mellett döntenie, lehetőségeket kell biztosítanunk az ő számukra, és kompromisszumokat kell kötnünk a különböző fajta mobilitási rendszerek között. A városi mobilitás nagyon sok problémát jelent, dugó, légminőség, a nagy városok, és most már a kisebb városokban is a parkolóhelyek felhasználása szintén nagy problémát jelenthet. Aztán végül, de nem utolsó sorban számomra egy nagy prioritás az, hogy a közlekedés területén a közlekedés biztonságra is felhívjuk a figyelmet, tehát ennek is meg kell jelenni az anyagban. Még egyszer köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok azoknak a kollégáknak, akik ezzel dolgoznak. Természetesen várjuk a többieknek is a hozzászólását, mert szeretnénk, hogyha ez a dokumentum tényleg nagyon értékesre dagadna, és az Európai Bizottság meríteni tudna belőle. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a a mi részünkről, és hozzá kell, hogy segítse az EU-t ahhoz, hogy az állampolgárok javára javítson a közlekedés helyzetén. Thomas. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Elnök úr, az a megtiszteltetésért, hogy az árnyék előadó nevében a frakciónk véleményét elmondjam erről az anyagról. Nos, a következővel kezdeném. A fehér könyv átültetése, megvalósítása lehetőség arra, hogy újra értékeljük az Európai Unió saját maga számára kitűzött céljait. Először is meg szeretném köszönni az előadónak, hogy foglalkozott a témával, ugyanakkor nem tudom elhallgatni a kritikámat sem, a tekintetben, hogy ennek a jelentésnek mi is a végkicsengése. Ugye a dekarbonizáció nagyon ambíciózus cél, a hagyományos üzemanyagoktól való megszabadulás nagyon nehéz ügy. Nyilván modernizálni kell az autó ágazatot, gépjármű ágazatot, hiszen az Európai Unióban ez az iparág az egyik legnagyobb munkaadó, ezt ne felejtsük el, és ilyen értelemben arra is oda kell figyelnünk, hogy az alternatív energiahordozókra kellő figyelmet ezeknek kellő figyelmet szenteljünk, például a palagáznak, ami az Európai Unióban is fontos forrás, erőforrás lehetne. A vasúti ágazatban történt némi előrelépés, de ami a repülőterek fejlesztését, illetve ezek összehasonlítását a külföldi piacsal, Európa hátul kullog. A szabad versenyt például a kabotás szabályok meglehetősen korlátozzák. Tegnap is szó volt a protekcionizmusról, amely egyébként nem csak az USA-ra jellemző, hanem egyes európai tagállamokra is, és Európa keleti részének sajátos szempontjaira nem nagyon tér ki a jelentés, pedig sok éves mulasztásokat kell ott orvosolni, és közben ezek az országok stratégiai szempontból egyre fontosabbak. Elnézést kérek, mondja az elnök, Kérem a kollégákat, hogy hagyják a felszólalónkat beszélni, mert zaj van, és magánbeszélgetéseknek itt most nincs helye. Nos, a keleti határaink környékén a politikai helyzet tükrében rá kell jönnünk arra, hogy itt a közlekedési infrastruktúráknak, ezek fejlesztésének sokkal nagyobb jelentősége van, mint gondoltuk eddig. Tehát Jobban oda kéne figyelni a keleti térségre. Remélem, hogy a dokumentumot sikerül még olyan értelemben kibővíteni, hogy erre is figyelemmel leszünk benne. Szizdowski úr közreműködésével a munkacsoport remélem, hogy mindent megtesz azért, hogy a jelenlegi közlekedési helyzet ezen aspektusai is belekerülnek. Gezine Meissnernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Van der Kamp úrnak, amit elmondott volt, már árnyékelődői egyeztetésünk a munkaanyagról, és nagy összhang volt közöttünk. Szinte meglepett, hogy milyen kevés különbség van köztünk. Nyugalom, elnök úr, azért önmagunk vagyunk, de a fő célok tekintetében egyetértettünk, a belső piaci vonatkozás, a munkahelyteremtés prioritásai tekintetében ugyancsak. Ez a félidős értékelés valóban, ahogy kolléga úr is elmondta, jó alkalom arra, hogy újra értékeljük céljainkat, és a munkaanyagban meg is történik. Ez egy kicsit kiegészíteném a szöveget, amely egyébként konszenzusos, ami az optimalizációt illeti, a meglévő rendszerek optimalizációját. Mert a komodabitás, a modális váltás mind-mind nagyon fontos dolgok, de azt is le kell szögezni, hogy minden közlekedési modalitás, módust a saját területén kell hatékonyabbá tenni, tehát nem szabad őket egymás ellen kijátszani egyenként is fejlesztésre méltóak. Van de Kamp kolléga beszél a hosszú gépkocsi szerelvényekről is. Örülök, hogy végre ez is bekerül egy ilyen szövegbe, és kísérletet tett legalábbis arra, hogy ökológiai és gazdasági hatékonysági szempontokat egymással kibékítsen, Nyilván erről fogunk még majd beszélni, és lehet még itt a részleteket finomítani, de legalább megjelent a szövegben a két dolog kibékítésének szándéka. Ezek a hosszú gépkocsi szerelvények érdekes módon ugye tengeri hajózási kérdéseket és belső hajózási kérdéseket is felvetnek, ugyanis nem biztos, hogy tovább szállíthatók ezek a nagy szerelvények megfelelő jelenlegi hajóállományok. Az, hogy mindent az útról, a közútról, a vasútra, belső helyezésre rátegyünk, ez azért sem lehetséges, van ennek egy objektív korlátja, mert túl sok átrakást igényelne, nem elég gyors, flexibilis így a szállítás. Tehát ahhoz, hogy ezek az ágazatok nem maradjanak le, tényleg az intermodalitás fejlesztésére van szükség, a gyors, hatékony, ügyes átrakásokra, komodalitásnak vagy intermodalitásnak hívjuk mindegy, az a lényeg, hogy ezeket a e, átrakópontokat kellene fejleszteni. Péter pont most jött be, e, aki ugye a belső hajózás, belvízi hajózás nagy harcosa, éppen erről beszélek. Elfelejtjük sajnos, hogy tényleg a belső vizek e, még hatalmas potenciált jelentenek már legalábbis azokban a tagállamokban, ahol vannak megfelelő vizek, de biztos, hogy még sok mindent lehetne a használatukért tenni. Ami az új technológiákat illeti, nagyon sok az innováció, ennek örülhetünk, erre hivatkozik is a szöveg. Az úgynevezett tube transport, vagyis csővezetékes szállítás is egy régi új opció, amelyet gyakran figyelmen kívül hagyunk, sőt a nevetségesnek hangzik, pedig komolyan mondom, hogy a felvonós szállítási módok, a felső vezetékes szállítási módokra is oda kéne figyelni, például a kikötőkben, vagy a hegyi térségekben ezeket fejleszteni lehetne. Fontos továbbá, hogy arra is odafigyeljünk, és utaljunk rá a szövegben, hogy a meglévő jogalkotást sem hajtjuk, a cef a TENTÉT, a cefet et tényleg végrehajtsák. E, nem új törvényekre van feltétlenül szükség, hanem sok jó törvényünk van, amelyek jobb betartásával még bőven lehetne potenciált felszabadítani. Erről is beszéljünk tehát. És amennyire lehet, környezetbarátan, minden területen lépjünk előre, Tegnap is volt egy hasonló vitánk, hogy a user pays principle, a felhasználó, a szállító, az utas figyes, fizessen elv érvényesüljön. A fehér könyv ezt leszögezi. Ilyen értelemben például az UDI harmonizációja jó irányba mutató kezdeményezés a közlekedést is Európa szerte egy közösebb alapon kell megszervezni. Ennyit első körben köszönöm szépen. <clears throat> Mi is köszönjük. Mária Killennek adok szót. a pohelyosztja. Kiitokset. Köszönöm szépen. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy milyen nagy munka volt ez, ennek a dokumentumnak a tető aláhozása. Árnyék jelentéstevője vagyok a GUE-nak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a világ nagyon sokat változott az utóbbi években. Ezért sokkal ambiciózusabb kell, hogy legyen a megközelítés, és a klímakérdések, a digitalizáció a központi szerepet kell, hogy töltsenek, betöltsenek ebben a témában. A széndiokszid kibocsátás csökkentésével nem lehet tovább várni, ugyanis a, az egész közlekedési ágazatot fenyegeti a klímaváltozás, és tulajdonképpen ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy drasztikusan csökkentsük a széndiokszid kibocsátást a különböző fajta közlekedési hálózatokban. Ugyanis egyre több ember hal meg a közlekedésből származó kibocsátások okozta mérgezések, illetve a közúti balesetek miatt. Úgyhogy ezen ezt át kell gondoljuk, és máshogy kell megközelítsük ezt az egész kérdést. Most kell valamit tenni annak érdekében, hogy a zöld energia forrásokat támogassuk. A 2011-es fehér könyv már kimondta, hogy milyen ambíciózus célkitűzéseket kíván elérni a közlekedési terület dekarbonizációja terén, de sajnos sokkal több szó hangzott el, mint ami konkrétan megtörtént, úgyhogy újra kellene értékelnünk a helyzetet és a leghatékonyabb intézkedéseket azonnal be kellene vezetni egész Európában. Aztán Fontos még az is, hogy a digitalizáció hogyan hat a kapacitások kérdésére, a közös autóhasználat és a különböző virtuális, illetve fizikai mobilitás összehangolása, automatizáció a közlekedés terén. A digitalizáció nem a mi ellenségünk, sőt inkább barátnak tekinteném, nagyon sokat tudna segíteni a jövőben, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a közlekedési hálózatok alacsony produktivitását növelni tudjuk. Fontos, hogy ugyanakkor biztonságosabbá is váljon a közlekedés. Aztán a különböző közlekedési eszközök megosztása, közös használata, a car sharing, szintén fontos, és hogyha ez megvalósul, akkor kevesebb lesz a kibocsátás, és kevesebb lesz a dugó is, és kevesebb autó fog állandóan az utcáinkon parkolni. Ugye jelenleg a közlekedési hálózataink mellett a privát autók jelentik a gerincét az egész közlekedési hálózatnak. Ezt ezen változtatni kell, ami pedig a biciklis utazást illeti, kerékpáros utazást, ehhez azt mondanám el, hogy itt van ez az Uber nevezetű öm, új jelenség, a megosztó gazdaságon, a carsharing új módja ez. Szeretnénk ezen keresztül hatékonyabbá tenni és a szolgáltatásokat is jobban rászabni az emberekre, és ugyanakkor az annyit áhított munkahelyek is ezen keresztül megvalósulhatnak. Ugyanis a hagyományos öm, piaci szereplők megpróbálnak most visszavágni. Európában már most is 15-20 millió ember használja valamilyen módon a car sharing módszerét. 8 millióan használják csak az Uber-t globálisan, tehát be kell vallanunk azt, hogy erre van igény. És ezt a hagyományos szereplők nem tudják betölteni, most itt az ideje annak, hogy eldöntse a jogalkotó, hogy mit kíván tenni a korábbi vagy hagyományos piaci megosztást, piaci rendszert akarja megőrizni és megvédeni, vagy pedig a digitális új szolgáltatásokat kívánja előmozdítani. Én jó magam az újfajta megoldások híve vagyok, és ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy európai módon működjön az egész piac ezen keresztül mit értek? Azt, hogy megfelelő verseny valósulja meg, és a biztonsági, kategóri- a biztonsági szintjeinket be tudjuk, meg tudjuk őrizni. Nagyon rossz lenne, hogyha ez nem valósulna meg, és hogyha visszatérne a korábbi rendszer. A közlekedési területet Európa számára új növekedési potenciális piacként is tekinthetjük, ugyanis a közlekedés azért az egész egységes piac és az európai gazdaság egyik gerincét jelenti, ugyanakkor a gazdasági növekedési lehetőségek is rejlenek benne, és ez egész világon így van ez, Európában különösképpen, Európában minden megvan ahhoz, hogy tulajdonképpen mi mutassuk az utat az egész világnak, az hatékony, zöld és jó közlekedési rendszerek kialakítása területén. De ehhez arra van szükség, hogy most valljuk be, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi rendszer, és egy új európai modellt dolgozzunk ki. Próbáljuk meg proaktívan és nem reaktívan megközelíteni ezt az egész területet. Nem szabad, hogy a smart és energiahatékony hat, rendszereket rendszerek terén nem mi legyünk a vezetők, hanem átengedjük ezt a vezető szerepet Ázsiának. A fehér könyvben vagy amellett döntünk, hogy változunk, vagy pedig el fogjuk veszteni ezt a csatát. Nem várhatunk tovább. Én arra ösztönöznék mindenkit, hogy legyünk nyitottak, és ambiciózus terveket szőjünk. Ez biztosan segítene bennünket is és ezzel megteremtenénk végre azokat a munkahelyeket is, amelyekről állandóan csak beszélünk. Pass Eichhout. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez az első vita anyagunk a fehér könyvről. a urat figyeltem, amikor a bevezetőjét megtartotta, és még nem világos, hogy ez a vitairat most milyen irányba fog továbbfejlődni. És biztos, hogy nekünk is segíteni kell kijelölni az irányokat, mert egyébként ilyen wishy semmilyen jellegtelen kompromisszumokra jutunk, és nagyon szeretném ezt elkerülni, ezt a helyzetet, mert elég papírt gyártottunk már a jövőről, a kommunikációról. Biztos vagyok abban, hogy az európai bizottság majd fog gyártani még újabb fehér könyveket is, de nem könyveket szeretnénk gyártani, hanem változásokat elérni a közlekedésben, és szerintem nem eléggé ambíciózus Van der Kampus szövege. Amikor a fenntarthatóságról beszélt, annak örültem, de ott is inkább a gazdaságról beszélt, mint a zöldítésről, és szerintem Van der Kampont egy régi paradigmában gondolkodik, csak bevesz olyan szavakat is, amelyeket az ő ellenzéke szokott használni, és végül is azt mondja, hogy a fenntarthatóság legyen a politika célja, de szerintem miközben ezt mondja, az ellenkezőjét gondolja, mert a fenntarthatóság nélkül tényleg nincsen jövő. Tehát egy kicsit önellentmondásos, amit Fenderkapunk gondol, bár a szöveg szintjén vannak itt jó megfogalmazások. És az is igaz, hogy mi is munkahelyeket akarunk, nem csak a környezet megvédését. De azt egy kicsit hiányoltam a szövegből, hogy nem számol el a múlttal, nem méri föl, hogy mennyire sürgősségi intézkedésekre lenne szükség. Gyakorlatilag válságos helyzetbe kormányoztunk magunkat, és hogyha a hagyományos modellt fenntartjuk, és úgy teszünk, mintha 2007-ben lennénk a válság előtti időszakban, az nem fog működni. Olyan kihívások állnak előttünk, amelyek eh, például a klímaváltozás, amelynek a fő okozója maga a közlekedési ágazat. Tehát itt biztos, hogy radikális átállásra lenne szükség. És ha áttekintjük azt, hogy mit tettünk és mit nem tettünk, és az eddigi prioritásaink mit értek, akkor azt kell, hogy le szögezzük, hogy nem sok minden változott. A bizottság a szavak szintjén mindig jót akar, majd jövőre is meg fogja fogalmazni, hogy mit akar és hogy milyen nagyszerű eredményeket ért el, de legyünk őszinték, óriási problémák vannak a közlekedési ágazatban, tehát ne áltassuk magunkat, és ha valakinek, akkor nekünk a Trump bizottságnak ezeket ki kell mondani. Ugyanakkor hatalmas lehetőségek is vannak, és a fenntarthatóság nem mint egy kikényszerített, nehezen elérhető rossz dolog, kényszerű dolog kéne, hogy éljen a tudatukban, hanem valami nagyszerű lehetőség. Ugyanis a közlekedési ágazat bizonyos alágazatai szinte gyorsabban fejlődnek, mint mi itt a szövegeinkkel. Vannak kiváló példák, és ezekre kéne odafigyelni, jobban felkarolni őket. Ami pedig a modális váltást illeti, hát nem sok minden történik. Van der Kamp úr is elmondja a szövegében, hogy több ösztönzőt és kevesebb büntetést szeretne. Nos, meg szeretném kérdezni Vanderkamp úrtól, hogy mit ért ez alatt konkrétan, hogyan gondolja, hogy ösztönzőkkel, dicsérettel mit lehet elérni. Szerintem Például az árstruktúrákkal, mindegy, hogy most ösztönzőnek vagy büntetésnek nevezzük, az árstruktúrákkal sokat lehetne tenni a zöldülésért. Nagyon igazságtalan a jelenlegi árstruktúra. Addig nem lesz modális váltás, amíg nem éri meg átállni a környezetbarátabb technológiákra, közlekedési eszközökre. Ez egy óriási gond, és hogy ha megnézzük, hogy mely ágazatok nem kapnak jelenleg támogatást, vagy jóval kevesebbet, mint mások, akkor látjuk, hogy Van der Kamp úr is melyik oldalon áll, hiszen ezt meg, nem, meg sem fogalmazza. Márpedig, ha azt reméljük, hogy a piac magától megoldja ezt a igazságtalanságot, akkor hiába várakozunk, mert nem fogja megoldani. Tehát nekünk kell, a szabályozással kell odahatni, ami pedig a városi közlekedést, annak a fenntarthatóságát illeti, erről ugye egy külön jelentés is született, és itt erre hivatkozni kellene szerintem, ami pedig a szociális dimenziót illeti, örülök, hogy az előadó ezt is felveti, de itt megint csak elkerülhetetlen, hogy a tudatváltoztatás kérdését felvessük. Ha valódi változásokat akarunk, akkor nem lehet felszínes technológiai megoldásokkal megelégedni, nem lesz ö, szociális dimenzió, hogyha a gondolkodás módunk nem változik meg. Úgyhogy itt az ideje, hogy az Európai Bizottság agya, ha van ilyen, átálljon. Ö, jó, nem, én sem hiszem azt, hogy máról holnapra itt minden meg fog változni, de alapvető tudatmódosítás nélkül ö, semmi sem fog. értelmetlen szövegeket. Péter Lüngen kap szót. Tack för ordet, ordförande. Jag vill börja med att tacka... Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal köszönöm, kezdem, hogy köszönetet mondok Van de Kamp úrnak. Véleményem szerint nagyon jó tervezetet alkotott meg, prioritásokat határozott meg, és jó elemző munkát végzett. Egy sor célkitűzésünk van 2020-ra, illetve 2050-re, bár az még odébb van de éppen ezért prioritásokat kell felállítanunk. Jelenleg a nagy gond a gazdaság, és ehhez kapcsolódik egy sor szociális kérdés is. Az egységes belső piac nemzeti szinten szintén sok problémát jelent, például szociális dömping területén Németországban megpróbálják a bért bevezetni. Ami pedig a fenntarthatóságot illeti, természetesen az igazságos feltételek körülményeit is figyelembe kell venni. Az a helyzet, hogy az embereket kizsákmányolják, gyakran nagyon rossz munkakörülmények között dolgoznak, és a vállalatoknak keményebben kellene dolgoznia azért, hogy jobb személyzeti politikájuk legyen a keményebb versenyfeltételek mellett. De vannak olyan vállalatok is, akik ezzel nem dolgoznak olyan keményen, és ennek ellenére továbbra is engedélyük van arra, hogy az egységes belső piacon működjenek. És ez megnehezíti azok dolgát, azon vállalatok dolgát, életét, amelyeknek megfelelő személyzeti politikájuk van. Gondoskodnunk kell arról, hogy nehogy emiatt kerüljön még rosszabb helyzetbe az egységes belső piac. Ami a kibocsátásokat illeti, hát ezeket növekszenek, ahelyett, hogy csökkenne a mennyiség. Nagyon messze menő hm, gondolatokat közöltek, de ezek nagyobb költségeket is jelentenek majd az állampolgárainkra nézve. Az állampolgárainknak azonban már nincs több pénze, hogy környezetbarát, tab autókat vásároljanak, stb. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az állampolgárok saját zsebükből fogják ezt kifizetni. És itt van még ez a hatalmas beruházási terv is, félek, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége nem egy jól megalapozott tervez, legalábbis én jelen pillanatban ezt gondolom. Emellett az európai ipar, valamint a közlekedési ágazat versenyképességére is gondolnunk kell. Sokan azt mondják, hogy én protekcionista megközelítést alkalmazok, de hát itt nem igazán a protekcionizmusról van szó. Gondoskodnunk kell arról, hogy az állampolgáraink tisztes körülmények között éljenek de a közlekedési ágazatban ennek nem igazán lehetünk tanúi. És pontosan az ilyen rossz jelenségeket kell ellensúlyoznunk. Emellett újabb és újabb szabályokat kell megalkotnunk. Gondoskodni kell arról, hogy a meglévő szabályokat végrehajtsák azok, akikre vonatkozik. Nem szabad elfelejteni, hogy napról napra gátlástalan munkaadók zsákmányolnak ki munkavállalókat. Ezért kell gondoskodni arról, hogy a szabályokat megfelelő módon végrehajtsák. Egy igazságos piacra van szükség. Bármit is teszünk majd a közlekedési ágazatra vonatkozóan, mi itt magunk között, az emberek a legolcsóbb alternatívákat fogják választani. De gondoskodnunk kell arról, hogy a szabályok kedvezőek legyenek azok számára is, akiknek nincs elég pénze, és a kevésbé költséges szállítási módozatokat válasszák. Meg kell néznünk azt, hogy mi van azokkal, akik nem tudnak drága szállítási módozatokat választani. Majlandóak vagyunk részt venni a további munkában is, és köszönjük szépen Vandekamp úrnak ezt a nagyon jó munkalapot. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Meghallgattuk az előadót és árnyék előadókat. Még nyolcan kértek szót. Nyolc perc felszólási időt adok. Péter van Dalen is még felkerült a listára, és ezzel lezárjuk. Három perc, három perc. Jackie Foster, tessék. Persze, én sosem felejtem el önt. Elnézést, azt hittem, hogy szépen sorba halad a frakciókban, csak ezért mondtam, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát azt hittem, hogy szépen sorban veszi, majd néppárt, eszendi, stb. Majd a második körben lesz ez, így mondta az elnök. Tehát nagyon sok érdekes megjegyzés elhangzott. Köszönetet kellene mondanunk az előadónak, hiszen itt egy széles körű vitáról van szó. Amit én vagyok valószínűleg az egyik legrégebbi tagét, 99 óta dolgozom itt. Nagyon sokan azt mondták, hogy az elmúlt 15 évben nem tettünk semmit olyan értelemben, hogy a különböző hm, szállítási kapcsolatokon nem dolgoztunk. Én ezt nem ismerem el. Mert ezzel azt állítanánk, hogy a jelen szakbizottság tagjai az elmúlt 15 évben semmit nem tettek, és ültek ölbetett kézzel, ez azért nagyon távol van az igazságtól. Jó jogszabályokat fogadtunk el, közutakra vonatkozóan, ott van a vasúti csomag, ez 50 évre érvényes lesz majd. De ha megnézzük a légi közlekedést, a tengeri és a víziszállítást, nagyon sok jogszabályt fogadtunk el, és tovább léptünk. Arra is ügyelnünk kell, hogy a meglevő jogszabályokat, érvényben lévő jogszabályokat végrehajtsák. Ebben egyet tudunk érteni. Véleményem szerint nem hasznos az, hogyha nem megfelelő módon hagyjuk végre a jogszabályokat, és ahelyett, hogy inkább ezt megfelelő módon hajtánk végre, újakat alkotunk meg. Ez nem a helyes eljárásmód. Nem kezelhetünk minden, igaz, irányíthatunk mindenkit. 28 uniós tagállamunk van, és minden tagállam hozta a saját hagyományos rendszerét, az egymás mellett lévő országoknak sem feltétlenül ugyanolyan rendszere az egységes belső piacon ez van, de senkinek sincs egy arany megoldása, ha mindenkinek jó bevált módszere van. Sok esetben beszélhetünk politikai akaratról, határokon átnyúló jogszabályok tekintetében is. De voltak olyan esetek is, amikor nem volt megfelelő a politikai akarat néhány kérdésben. A tagállamoknak azonban apjában véve felelősséget kell vállalniuk az infrastruktúráért, és a minimálbérekért is. Azért, hogy a közlekedési ágazatban dolgozók <coughs> megfelelő bánásmódban részesüljenek. Minden országban van szakszervezet, ha jól tudom, és ez így helyén is van. Vannak kollektív tárgyalások, és ezzel gondoskodnának arról, hogyha egy vállalat nem megfelelő módon kezeli a munkavállalóit, akkor vonják felelősségre. Ezt el kell mondanunk. Viszont, és itt ezzel zárom is a felszólásomat. Itt vagyunk most már négy éve, mondjuk négy éve megvizsgáljuk a jogszabályokat, azt mondjuk, hogy néhány jól működik, de probléma például az egységes égbolt kérdése nevetséges egyébként. Nevetséges a helyzet ezzel kapcsolatban, nem fogok részletekbe menni, de hazámban és más országokban is masszív befektetési projekteket támogatnak, melyek a galileóig nyúlnak vissza, hatékonyan kell dolgoznunk azért, hogy ez a fogyasztókra, fogyasztók esetében is nyilvánvalóvá váljon, megvalósuljon. Ezért van szükség nagyobb politikai akaratra. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, az előadónak azt, hogy ezekről a témákról is említést tett. Jackie, félbe kell szakítanom, egy perccel többet beszélt, és ez már túl sok, és akkor George Bartram. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A kihívásokat mindannyian ismerjük. Most leltárt kell készítenünk, felmérjük az állományt. Ezzel kapcsolatban a kollégánk jó munkát végzett, és ezen majd tovább dolgozunk. Akkor, amikor a, a kívásokról beszélek, és arról, hogy ezt ismerjük, akkor ugye a modellváltás, az infrastruktúra azok, amikre gondolok újra és újra beszélünk erről, környezeti problémák, dekarbonizáció. Ismerjük ezeket a kihívásokat, és dolgozunk is ezeken, viszont az eredmények jönnek meg nagyon lassan. Ezt kell az állomány, állományfelmérés kapcsán nagyon világosan kiemelnünk. A légi közlekedés kapcsán Jackie Foster említette, hogy a Gibraltáról beszélünk például, de Időközben a kínaiak három ö, repülőtér ö, építésébe kezdtek, és több ezer kilométer gyorsvasút hálózatot fognak kiépíteni. Figyelme kell vennünk ezeket a kihívásokat. Nem látom a politikai akaratot, nem látom a politikai energiát sem. Szociális kérdések. Német minimálbér a közlekedési ágazatban hát az egész ágazatot meg kell vizsgálni. Van jogalkotási munka ezzel kapcsolatban a tagállamokban, azonban nagyon nehéz a végrehajtás, és minden csak húzódik. A közlekedés biztonság, a biztonsági rendszerek, segélyrendszerek a technológiában, stb. Hát ezeknek nincs korlátja, de összekapcsolódik minden a politikával sokszor nem tudjuk, hogy kihez tartoznak az adatok, ki férhet hozzá az adatokhoz, csak a gyártói az adat, vagy pedig a Google is rendelkezhet ezekkel. Kicsit frusztráló az, hogyha azt látjuk, hogy minden nap itt vannak ezek a kihívások, a gyakorlati életben is megnyilvánulnak, de évtizedekbe telik az, hogy politikai egyezmény szülessen egy témában. Még nagyon sok mindent fel tudnék itt sorolni, de a felszólalási idő rövidsége miatt, és amiatt, hogy a kollégák az előbb mit említettek, ebben a jelentésben még ezeket a szempontokat is meg lehet jeleníteni, és a kollégámnak köszönetet mondok. Köszönöm, most pedig Claudia Monteiro de Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Én köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék gratulálni Van der Kamp úrnak az elhangzottakért, és azért, ahogy ezt a nagyon jó munkadokumentumot bemutatta, és ahogy nagyon jól elmagyarázta a helyzetet. Én azt hiszem, hogy nagyon messze állunk még mindig attól, hogy megvalósuljon az egységes európai közlekedési térség, de azért talán 2050-re sikerül majd ezt megtennünk, megfelelőképpen, hatékonyan, fenntartható módon, és főként a legfontosabb számomra az, hogy mindezt az európai állampolgárokért tegyük. Ez a legfontosabb a mi piacunk szempontjából. Van néhány olyan megjegyzés, amelyekre szeretnék reagálni, és amelyeket támogatok. Ilyen például a tengeri közlekedés, szállítás kérdése, ez tényleg nagyon fontos, és erősítenünk kell a kikötőink, a tengeri kikötőink versenyképességét. Aztán ugyanígy az úgynevezett tengeri autópályákra is vonatkozik ez. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogy lehetne jobban együttműködni az integrált tengerpolitika és a tengeri autópályák között. Ezt a koncepciót kell tovább fejlesztenünk és konkrét tevékenységekbe kell fognunk, amelyeknek az kell, hogy legyen a célja, hogy az európai tengeri politikák javuljanak, mert különben nagyon le fogunk maradni, és ez gazdasági növekedési problémát vagy lemaradást is okozhat. Aztán van itt egy másik aspektus, jó lenne, hogyha látnánk, hogy a földgáz, a cseppfolyósított földgázra vonatkozó helyzet hogyan néz ki, milyen mozgásokat lehet tapasztalni, milyen fajta hajókkal szállítják azt, és melyek a legfrekventáltabb útvonalak. Ezen kívül én azt hiszem, hogy a szigetek közötti összekötetéseket is biztosítanunk kell, és itt egy hosszú távú stratégiában kell gondolkodnunk. Figyelembe kell vennünk a különböző szigetek közötti közlekedés különleges helyzetét. Vannak olyan specifikus régiók, amelyek nagyon különleges helyzetben vannak, és sajnos a közlekedés terén eléggé elzártak, azért, mert egyszerűen földrajzilag nem messze találhatóak a központtól, az EU központjától. Itt az ultraperiférikus régiókról beszélek. Aztán beszéltünk még az új modellekről, az Uber is szóba került. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezekre az új modellekre milyen fajta jogalkotás kellene létrehoznunk. És végül röviden a közlekedési szektorban dolgozók bérezése. Nos, hát itt a helyzetet fel kell mérnünk, és figyelembe kell vennünk azt, hogy bizonyos periférikus országok, mint például Portugália, milyen állásponton is vannak, hiszen számunkra a diszkrimináció mentesség rendkívül fontos. És remélem, hogy ezek az eszközök tényleg meg fognak valósulni, és végül a dokumentum hatékony lesz, az emberek életére jó hatással lesz. Köszönöm szépen. Mari uh, Monsieur le Président, Elnök úr. Kedves kollégák, Szeretném elmondani véleményemet a fehér könyvről. Kramer úr azt hiszem, hogy ön is egyetért velem abban, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésének kérdése nem megfelelőképpen hangsúlyos ebben a dokumentumban. Így csak marginálisan esik jó szó erről. A legjobb az lenne, hogyha a nem szorosan szükséges mozgást csökkentenénk. Természetesen ez nem csak a mi szakbizottságunktól függ, hanem nagyon is függ a szubszidiaritás szintjén a területi hatékonyságuk, hatóságoktól, és például, hogyha a repülőterek kérdését nézzük, hát az Európai Számvevőszék rámutatott arra, és egyébként jó magam is beterjesztettem egy szóbeli kérdést ezzel kapcsolatban, főként a kisebb repülőterek nagyon tehát nem, nem jól ö, tudják belőni ezeknek ö, a forgalmát. Ugyanakkor ugye szeretnénk megnyitni a verseny előtt a vasúti ö, hálózatot, de ugyanakkor ez már kiderült, hogy ez a terület egyáltalán nem megfelelő a piaci szemléletnek, és amennyiben ezt be akarjuk vezetni, akkor kihasználják az ott dolgozókat, drágább lesz a szolgáltatás az emberek számára. Köszönöm szépen! Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni az elvégzett munkát, és azt szeretném, hogyha a jelentés azért kritikákat és önkritikát is megfogalmazna. Méghozzá ütős módon. Szeretném, hogyha ez a jelentés az objektív kritériumokon kívül, amelyekben persze egyetértünk, senki sem akarja azt megkérdőjelezni, hogy a közlekedés fenntartható legyen. Egyértelmű, hogy a fehér könyvben szereplő adatokat is, vagy célkitűzéseket is meg kell valósítani, de azért fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy akkor mire várunk, akkor miért nem történt semmi mostanáig. Itt tulajdonképpen azokra a konkrét problémákra gondolok, amelyeket akár itt a parlamentben is nap mint nap megélünk. Tudjuk, hogy mi történik körülöttünk. Itt a négyes vasúti csomagra gondolok. A hármast meg se valósították aztán az Energia Unió, az egységes európai légtér kérdése, tehát mindezekre a kérdésekre gondolok, és szerintem ez a mostani jelenség, jelentés egy fontos üzenetet is kellene megfogalmazon a tagállamok felé, amely úgy szólna, hogy a közlekedés területén egy közös európai irányított testületre lenne szükség, mert egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy nem valósítjuk meg azt, ami ebben a jelentésben szerepel. Hogyha tovább folyik minden úgy, ahogyan mostanáig, és mindig csak a nemzeti szuverenitás mögé bújnak a tagállamok, ez egy olyan koncepció, amely a 21. században már nem állja meg a helyét. Itt politikáról kellene inkább beszélni, és én azt szeretném, hogyha ebben a jelentésben világosan fogalmaznánk az Európai Bizottság felé és a tanács felé főként. mert ugye mindig a tanácssal vannak problémáink a falak lebontása területén, mert pedig, hogyha ezeket az akadályokat le tudnánk bontani, akkor sokkal hatékonyabb lenne minden, a forrás felhasználástól kezdve, és itt Európában valami olyat tudnánk létrehozni, ami jelenleg még nincsen. A korábbi jogál, jogalkotási ciklusban újra kellett definiálnunk az összes európai projektet, a prioritást képező közlekedési projekteket, és Tulajdonképpen döbbenetes, hogy még mindig az 1994-es akkori prioritás képező projektek szerepeltek ezek között. Most nem lehet azt megvalósítani, hogy még egy jelentést írunk, és a problémákat pedig megint a szőnyeg alá seperjük. Ugye itt van a kínai befektetések kérdése, azért ne felejtsük el azt, hogy nemrég már egy kínai vonat érkezett Madridba. Hogyha mi Európában nem beszélünk arról, hogy mennyire szükséges a szakadályok lebontása, akkor nem fogjuk tudni megvalósítani a céljainkat. És mi fog történni? Az fog történni, amiről a múlt héten hallhattam Madridban, az egységes európai légtérrel kapcsolatban megközelített valaki, oda jut hozzám valaki, és azt mondták, azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen nincsenek itt azok az emberek, akikre szükség lenne ezek, ebben a konf, ezen a konferencián, mert már 40 éve beszélünk az egységes európai légtérről, és még mindig semmi nem történt. Hát ez az az üzenet, amivel foglalkoznunk kellene. És aztán határozzuk meg, hogy milyen módszerrel kívánjuk ezt elérni, de azért legyünk becsületesek, Hogyha nem tesszük meg mindezt, akkor ez egy újabb, semmit mondó jelentés lesz, egy újabb jelentés, ami nagyon is arra fog hasonlítani, amit már korábban elfogadtunk. Próbáljuk meg konkrétan a problémákra összpontosítva megfogalmazni ezt a jelentést, tehát egy konkrét politikai üzenetet közvetítsünk a tanács felé egy oldalban. Köszönöm szépen, most Ayala Szendernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni az előadónak azt az eljárást, együttműködést, amelyet a szöveg a fehér könyv értékelésének megfogalmazása során levezényelt. Ahogy Bilbao asszony is rámutatott. Vannak olyan kérdések azonban, amelyeket szerintem is másképpen kéne megközelíteni, mint ahogy eddig tettük. És valóban hosszú távú, fenntartható megközelítést kell alkalmaznunk. A közlekedési ágazatban dolgozók helyzetére kéne még hangsúlyosan odafigyelnünk, illetve az egységes európai égbolt kapcsán a munkahelyek biztonságára, a pilóták, a légikísérők életének biztonságára, illetve életkörülményeire, képzésük körülményeire. Tehát csomagban kell tekintenünk a szociális kérdéseket, az egyes karrierek, életpályák valamennyi aspektusát egyszerre figyelembe kell venni. Mert vannak felszínes nézve különbségek az egyes életpályák között, de ha nem helyezzük az embert a közlekedési ágazatról szóló gondolkodás középpontjába, akkor fontos aspektusok elfelejtődnek. Az infrastruktúrák megújítása kapcsán gondoljunk mindig az emberekre. A biztonság kapcsán eleve mindig az emberekre gondolunk. Az, az új technológiák bevezetése, logisztikai fejlesztések, nemzeti határok lebontása kapcsán gondoljunk mindig az emberekre. Arra, hogy mi az emberi vonatkozás tehát. Mert ha erről elfeledkezünk, akkor belebonyolodunk a bonyolult sajátos nemzeti szabályozások hálójába, és esélyünk sincs arra, hogy magasabb szintre emeljük a vitát, illetve a harmonizációt. Egyébként az is érdekelne, hogy a városi közlekedés vonatkozásában mit lehet tenni a közúti biztonság javításáért. A tömegközlekedési központok fejlesztésével, finanszírozásával, a, az udíjak olyan, olyan módon való kialakításával, amelyek szociális szempontokat is figyelembe vesznek. A Juncker terv kapcsán is el kéne mondani, el kéne gondolkodnunk azon, hogy hogyan finanszírozzuk a jövőben majd a tömegközlekedési infrastruktúrákat. Mert ha nem az egységes, konzisztens, emberközpontú megközelítésben indulunk ki, akkor megint ilyen foltvarrás következik. Elnézést kérek, félbe kell, hogy szakítsam, lejárt az ideje kiírja a képernyő, hogy hányadik másodpercnél tartunk, mindenki figyelje, azt kérem. Köszönöm szépen a szót. Jelentéstevő Vandekam kolléga munkáját, és azt is rögtön elmondani, hogy, hogy nem értek egyet azokkal a megjegyzésekkel, hogy nem elég szókimondó, hiszen már például a negyedik oldalon az egyik bekezdésben beszámol mindazokra a kérdésekről, amelyeket problémásnak lát, legyen szó a modal shiftről, legyen szó a dekarbonizációról, vagy a, az infrastruktúra használati díjának kérdésére, szóval ahol már itt megnevezi az elején azokat a kérdéseket, amelyeknél több lépés, további lépésekre van szükség. Az, ami tény, hogy, és nagyon jó, hogy megszületett egy ilyen anyag, az az, hogy, és a mai délutáni vita is igazából a, érdekesnek ígérkezik, ugyanis szükséges lehet, eljött az a pillanat, hogy szükséges lehet elgondolni és értékelni az eddigi eredményeket, és hogy mit sikerült megvalósítani azokból a rendkívül ambiciózus célkitűzésekből, amelyek a fehér könyvben szerepeltek mert ha egy dokumentum 2050-ig megy előre, miközben már négy éven belül látható, hogy problémás lesz ezeknek a, a dolgoknak az elérése, ezeknek a célkitűzéseknek az elérése, akkor elgondolkoztató, hogy, hogy, hogy mit, miről is, mit is tartalmaz ez a, ez a fehér könyv és meg kell vizsgálni szerintem azt, hogy, hogy őszintén és hogy milyen viszonyban állnak ezek a megfogalmazott célkitűzések, és elsősorban nem is a célkitűzésekkel van a gond, hanem a megvalósítási, az implementációjukkal, hogy milyen viszonyban állnak ezek a, a jelenlegi gazdasági mutatókkal, a vállalkozásaink helyzetével, és természetesen a környezetvédelmi célkitűzésekkel is és a bizottságnak szerintem az lesz a fő feladata, és nagyon örülök annak, hogy, hogy már belekezdtek e, ennek a vizsgálatába, egy ugyanis kommunikációt kezdtek ugye a döntéshozókkal és a többi érintettel is, hogy, hogy eredményt fog ez a, ez a felmérés hozni, és hogy a, a realitások figyelembevételével fognak elgondolkozni azon, hogy, hogy milyen irányba is tovább e, ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításával, mert az látható, hogy nagy ellenállás mutatkozik minden oldalon. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, majd a Duk kap szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch mein... Köszönöm szépen az előadónak, Fendekamp úrnak a munkát. Ezen a 12 oldalon nagyon sok fontos dolog olvasható, és én minden betűjét elolvastam a szövegnek, és kijelöltem a számomra fontosakat. Például fontosnak tartom, és köszönöm, hogy ezt beleírta Van úr szövegbe, sőt, az elején a szövegnek említi az alternatív energiahordozókra vonatkozó célkitűzések teljesítési igényét, és azt is jónak találom, hogy a technologizáció, a technológiai megoldások mellett más megoldásokra is utal. Az úgynevezett Vision Zero a nulla célkitűzés kapcsán elmondott dolgait is támogatom, bár hozzáfűzném, hogy a tagállamokat jobban felelőssé kéne tenni ezen cél eléréséért. Ugyancsak fontosnak és jónak találom, hogy a fogyasztó, felhasználó fizessen elv fontosságára ráirányítja a figyelmet, és arról is beszél, hogy európai keret erre van szükség. Ez ugye számomra azt jelenti, és a szerző is leírja, hogy az Európai Bizottságnak részletesebben kéne elemezni az eredményeket, és jogalkotási javaslatra lenne szükség a bizottság részéről, és egy új road package-re, egy közúti intézkedéscsomagra. Ki kell még bővíteni a szociális dimenzió, szociális feltételekre vonatkozó részt, és örülnék, hogyha a kilencedik oldalon világosabban megfogalmazna, hogy a transeurópai hálózatok kapcsán az EFSI ről szóló részben az is szerepelne, hogy várakozásainknak megfelelően ezek az új beruházások európai hozzáadott értéket kéne, hogy teremtsenek. Ami a modális váltást illeti, teljesen egyetértek a leírtakkal, ugyanakkor ez a 300 kilométeres korlát, ami a 8. oldalon szerepel 2011 vonatkozásában, szerintem magyarázatot igényel. A 11. oldalon pedig a hosszú gépjármű szerelvények kényes témájára utal a szerző. Itt én hiányolok egy bekezdést, amely szerintem arra kéne, hogy szóljon, hogy ki a felelős az új gépkocsi szerelvények szabályozásért. Péter Uh. Man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro an ist. A mikrofon be van kapcsolva, de nem halljuk a beszélőt. Kicsit hangosabban. Deze probeer ik deze even voorzitter. Doet deze het goed? Ja. <clears throat> ja. voorzitter, ik wil... Ez működik? Van de Kamp kollégának szeretném elmondani a véleményemet. Johann Wolfgang Goethe nagy gondolkodó azt mondta, hogy csak a meghatározásban van nagy értelem, és a kollégám mutatja, hogy ezt érti. Ha megnézzük ezt a 11 oldalas állásfoglalást, akkor láthatjuk, hogy a kolléga csak a legszükségesebbre szorítkozik. Mit jelent ez? Az, hogy ne kérjünk újabb szabályokat. Ezt kizárjuk. Kérjük szépen, ne kérjünk újabb szabályokat. Van egy dolog, amire oda kell gondolnunk, a tisztességtelen versenyre, főleg a légi közlekedés terén. egy csomagban erről, de hát még nagyon sok minden másról is. Ez az első megjegyzésem, elnök úr. A második megjegyzésem következő az elmúlt években nagyon sok szabályt kigondoltunk itt, előterjesztettük ezeket. Európa nagy mankója az irányítás, a kezelés. De sok esetben ez az irányítás, ez a megfelelő menedzsment hiányzik, nem meglévő, vagy pedig diszkriminatív. És nyomatékosan oda kell figyelnünk erre mindenképpen arra, hogy például ami Olaszországban, Németországban és Hollandiában zajlik. Mindenhol ugyanúgy értelmezzék a szabályokat, és azok, akik hatalmon vannak, azok ne éljenek vissza helyzetükkel. ne írjunk tele olyan oldalakat, vagy oldalakat olyan pontokkal, amelyek nem figyelnek oda megfelelően az állampolgárokra és az ágazatra. Mielőtt megadnám a szót a bizottságnak, röviden összefoglalnám. Egy, elhangzott, hogy önkritikusnak kell lennünk, hiszen itt most négy év után megnézzük, hogy mit értünk el, mit nem, és minek miért nem megnézzük, hogy milyen hibákat ejtettünk azért, hogy ezeket ne ismételjük meg. Elhangzott, hogy a közlekedési ágazatban növekszik a kibocsátás. Más ágazatokban milliárdos beruházásokkal ez csökkent. Miért nem sikerült ezt megvalósítani a közlekedési ágazatban is? Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság a legutóbbi fehér könyvében hosszú távú célkitűzéseket fogalmazott meg 2030 és 50-re. Azt mondtuk, hogy a második és harmadik lépés csak úgy tehető meg, ha megtesszük az első lépést is. Azt mondtuk, hogy 20%-os csökkentést érjünk el 2020-ig, a 90-es évet alapul véve. Miért nem sikerült elérni a célt? Ezt kell kielemezni. Mi volt a hiba? Ez a lényeges, és nem a célkitűzések, a nagy, nagy szavak, hogy megfogalmazzuk ezt, mert ez nem elég. Emellett pedig itt van az igazságtalan verseny. Ez azokat részesíti előnyben, akik ártanak a környezetnek és ez így nem működhet. Éppen ezért érdekelne, hogy bizonyos célokat miért nem sikerült elérni a fehér könyvből. Persze arra is összpontosítani kell, hogy mi volt a sikeres. Mindenesetre bizottságra beszélnünk kellene, és megadom a szót a bizottságnak, Onidis úr, ha jól tudom. Köszönöm szépen. Mit fog a bizottság megtenni? Hát a bizottság minden bizonyjal megszívvel mindent, amit tud ebből az anyagból. Nagyon nagy értékeljük ezt a hozzájárulást, hiszen ez időszerű. Csak most kezdtük el a leltárkészítést azzal kapcsolatban, hogy a fehér könyvből mi működött, és mi volt az, ami nem működött annyira, és hogy melyek azok a területek, amelyeken még javítani kell. Egy ilyesfajta gyakorlatban és ezt próbálta a bizottság is egy sor alkalommal elmondani önöknek. Tehát a bizottság nem próbálta újra feltalálni a környezetet ügyelni akartunk arra, hogy ne dobjuk ki a gyereket a fürdővízzel együtt. Ügyelni kell arra, hogy egy ilyesfajta gyakorlatban ne új célkitűzéseket fogalmazunk meg, vagy ne változtassunk meg néhány alapvető elvet, például a mobilitás elősegítése cél kell, hogy maradjon a jövőben is, de úgy, hogy ez verseny, fenntartható mobilitás legyen prioritás az, hogy konszolidáljuk a közlekedési ágazat lényegét, és hogy odafigyeljünk a belső piacra. Nagyon örülök annak, hogy önök közül sokan ma erről az alapvető aspektusról beszéltek. Elhangzott, hogy ne menjünk, ne induljunk új irányba, hanem hogy konszolidáljuk azt, ami van, a lényeget, és hogy erősítsük meg az érvényben lévő szabályokat. A vita során ma felmerültek más kérdések is, melyekkel kapcsolatban szeretnénk önökkel együttműködni. Ebből kiragadnám talán a legfontosabbat, ez az, amit a bizottság az emberek dimenziója címszó alatt vizsgál, a fogyasztókra gondolok itt, illetve a magatartásra is meghallottam azt, amit e tekintetben kértek. Az emberek dimenziójáról beszélek a munkavállalók szempontjából is, a munka minősége, a körülmények itt nagyon fontosak, és hangsúly kerül az új generációkra is. Ez az egyik olyan dimenzió, amelyet a fehér könyvből hiányoltak, és ezért most a közlekedési szakpolitikánkat egy erőteljesebb szociális dimenzióval szeretnénk ellátni. Második kérdés, frusztrációjukat említették ezzel kapcsolatban, alternatív üzemanyagok és ezek elterjedése, illetve az, hogy ez nagyon lassú. A korábbi jogalkotói időszakban nem mentünk el olyan messzire, amennyire szerettünk volna. Az energiahatékonyság területén is jobbnak kell lennünk. Erőteljes szállítási, közlekedési aspektusa van szükség az Energiaunióban. Az önök hozzájárulásával, hozzájárulásával a helyzet javítható. Az infrastruktúrára vonatkozó megjegyzéseiket hallottuk, és találó bírálatoknak jellemzem ezeket. Fenntartás, illetve a meglévő infrastruktúra upgrade-elése rendkívül fontos, ezt az ezzel kapcsolatos megjegyzéseiket értékeljük és értjük azt is, amit az új finanszírozási forrásokkal kapcsolatban elmondtak, innovatív finanszírozási eszközökre hivatkoztak. Tegnap az FC-ről nagyon jól vitáztunk, és remélhetőleg a helyzet javul majd ilyen tekintetben. Remélhetőleg lesz másfajta finanszírozás is a jobb árazás révén, és az infrastruktúra jobb használata révén is. Beszélték, beszéltek még a külső dimenziókról is a közlekedés kapcsán. Ezek abszolút fontosak ahhoz, hogy jó és hatékony legyen a közlekedési rendszer. Negyedik megjegyzés, ez is nagyon fontos, a logisztikai lánc helyzete itt jobban kell összpontosítanunk a legfontosabb szereplőkre. Itt kiragadnám a kikötőket, három tagjuk beszélt erről. Jobban kell a kikötőkre összpontosítanunk, hiszen a logisztikai láncban az egyik legfontosabb elosztónak számítanak és a kikötőkről szóló szabályozást is meg kell beszélni. Ötödik megjegyzés, ipari ágazat, mind a gyártók, mind pedig a szolgáltatók versenyképességét javítani kell. Nagyon örülünk annak, hogy Van de Kampur dokumentuma nagyon nagy hangsúlyt helyez erre a kérdésre. Ez arra késztet bennünket, hogy új szemmel nézzünk néhány aspektust, például a kereskedelmi és a versenypolitikákat. Ez rendkívül fontos ilyen tekintetben. Következő megjegyzés az innováció felgyorsítása nagyon sok képviselő beszélt arról, hogy néhány szolgáltatás használata drasztikusan felgyorsult, de ezt, ehhez kell igazítani a jogszabályi keretet is azért, hogy ne gátoljuk az innovációt, de hogy emellett a különböző szereplőkre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Igen, ilyen tekintetben is sok a munka. Végül a városi dimenzió, nagyon örülök annak, hogy sokan beszéltek a városi dimenzió fontosságáról, és nagyon hálás vagyok az ezzel kapcsolatos jelentésért is. Köszönöm szépen, most pedig újra az előadó kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb szó a mai napon az, hogy ez ne egy gagyi, egy visi-vasi dokumentum legyen. Ami viszont a nem visi visi-vasi, nem jellegtelen dokumentumot illeti, hát a kollégám most már elment az ECR-től, azt mondta, hogy túl ambiciózus vagyok azzal kapcsolatban, amit a dekarbonizációra vonatkozóan elmondtam, és hogy szép nyugodtan kellene eljárni. De Lé kolléga azt mondta, hogy azért legyünk realisták, és vegyük figyelembe, hogy hogy néz ki a helyzet Európában a közlekedés tekintetében. Hát ilyen helyzetben van általában egy előadó. A fenntarthatóságot én kihívásnak tartom. A fenntarthatóság az ipar és az innováció kihívása. De van itt még valami. Mégpedig az, hogy egy gépjárművet birtokoljon az ember, az emancipációs eszköznek számít Közép- és Kelet-Európában is nyugat-európai szempontból is mondom, különböző szereplőket kell itt figyelembe mennünk. Nagyon nagy benyomást, mély benyomást gyakorolt rám az, amit Bőba asszony elmondott. Oda kell figyelnünk arra, és egyébként Eltó kolléga is ezt mondta, tehát az irányítás az a tagállamok kezében van európai irányításról beszélünk, vagy ebből indulunk ki, de hát az a helyzet, hogy a kiinduló pont a tagállamokban van. A tanács és a bizottság is oda kell, hogy figyeljen erre. A szép Göte szavak, amely az Göte ítézet, az akár én is mondhattam volna, de hát itt nagyon sok, tehát én így is szép eredménynek tartom azt, hogy esetleg egy ilyen dokumentumot alkotok meg, mondjuk nyolc oldalon összefoglalni. Hát a jelentést el fogjuk küldeni a fordítószolgálatnak, és utána tovább fogunk erről vitázni. Köszönöm szépen. Köszönöm. A Göte idézett lefordítva könnyebben úgy érthető, hogy a kevesebb néha több. Így is érthető. És ezzel akkor ezt a pontot lezárjuk. 13-14-e a, a módosítási határid, módosíti intványok benyitásának határideje április 20, és 28, május 28-án a trámban beszélünk erről, illetve júliusban a plenárison. És akkor következő pont, a bizottsági tagok meghallgatásának eljárása, a 2014-es folyamat következtetései. Én vagyok az előadója ennek a pontnak, és nyilván senkit sem szórakoztatott az, hogy az követően, hogy Sefkovics meghallgattuk, egy második eljárásra is szükség volt, hogy ír, egy levelet kellett intéznünk Junckerhez, ezt nem kaptuk meg, egy, a választ erre még nem kaptuk meg, egy megerősítést kaptunk, hogy a levelet megkapták, beérkezett, de ennél többet vártunk volna. Egy jelentést kell megalkotnunk azért, hogy elmondjuk, hogy mi az, ami javítani kell. Sürgedelmüket az idő, úgyhogy nagyon röviden elég szorgos határidőkkel kellett dolgozni, azért, mert a, uh, nem jól számították ki azt, vagy nem vették figyelembe azt, kérném szépen, ha valaki magánbeszélgetéseket szeretne folytatni, hagyja el a termet, mert itt mm, ezt nem lehet. Tehát a menetrend annyira szoros volt, hogy olyan volt, hogy csak rá lehetett volna mindenre bolintani. Éppen ezért és itt emellett még volt egy másik probléma is, hogy a női tagok összetételét is figyelembe kellett venni, vagy az összetétel kapcsán ezt is figyelembe kellett venni. Ezért javasoltam azt, hogy a tagállamok nevezenek ki két személyt, ezek közül nevezenek meg egy, két szemét, ezek közül legalább az egyik legyen nő. november 1-re kell a bizottságnak mindig felállnia, de hát ez elég szoros határidő, mondhatjuk azt is, hogy rendben van. Ugye december végéig maradhat hivatalban a régi, és akkor nem sürget bennünket annyira az idő, hogy november 1 minden álljon. Ezzel talán ezt az időbeli nyomást lehetne enyhíteni. Ami pedig az eljárást illeti, illetve négy nappal, négy nappal azelőtt tudta meg, hogy biztos lesz. Mások már jóval hamarabb tudták, hogy biztosok lesznek, tehát ez nem igazságos. Ez nem volt igazságos a Sefkovics meghallgatás szempontjából. Negyedsorban az elnökök konferenciája azt írja elő, hogy milyen eljárást folytassunk le. Mi beterveztük, egyetértettünk, de aztán a bizottság elmondta, hogy hogy járjunk el. Hát ennél nagyobb rugalmasságra van szükség, a szakbizottságnak legyen beleszólási joga, és ne ugyanúgy kelljen eljárni minden szakbizottságban. A szakbizottság mondja el, hogy hogy szeretne eljárni, mert a tapasztalat alapján úgy gondolja, hogy ez a legmegfelelőbb. Jó, ennyit erről. Vim. Eh, voorzitter, dank u zeer. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bíráló és nagyon őszinte probléma megközelítést. Úgy gondolom, hogy jó az, hogy a szakbizottság a gondolatait papírra vetette. Benyújtottam néhány módosító javaslatot is, azért, hogy depersonalizáljuk egy kicsit ezt az anyagot, azért, mert nem akarok ö, konkrétan Sefcovicsról vagy boltbiztosokról beszélni. Itt a jelenség a lényeg, hogy milyen jelenségek fordulnak elő. De megígérhetem, hogy a következő ö, ö, alkalommal is ugyanezeket a hibákat fogjuk ö, elkövetni, mert ez a rendszer hibája. Itt van a férfiak és a nő közötti különbség, jobb oldal, bal oldal, közép. A dokumentum azt a cél szolgálja, hogy próbáljuk meg korlátozni a hibák előfordulását, de a, a biztosok kinevezésének az eljárása mindig különleges marad majd. Ami pedig a pontozási rendszert illeti, tudom, hogy a kis frakcióknak is szeretnénk szót adni, de az a helyzet, hogy egy meghallgatás során egy frakció három tagja is felszólalhatott. Ez is probléma maradhat. Köszönöm szépen. Jetzt Ismail Ertug. Ne? Köszönöm, Ertug kolléga nem, akkor Jackie Foster. Yeah, just a couple of brief points. Igen, csak néhány rövid gondolat. Először is úgy gondolom, hogy alapvetően ez egy jó gondolat, hogy ezt a témát felvetjük, mert nagyon nehéz helyzetben van a közlekedési szakbizottság ezen kívül. Hát igen, Azt hiszem, hogy téged nem lehetne azzal vázolni, hogy elmismásolod a dolgokat. Nos, hát tehát arra akartam kiukadni, hogy nem igazán fair ez az egész helyzet a kinevezett biztossal kapcsolatban, mert ez egy nagy probléma, és onnan indultunk ki, hogy először még kérdéseket sem tudtunk feltenni a kinevezett biztosnak. Azóta persze sok minden változott, de szerintem elfogadhatatlan továbbra is az, ahogyan ezt a kérdést ö, ö, rendezték. Hát Bulc asszonynak nagyon kevés ideje volt arra, hogy felkészüljön csak néhány nap. Tehát szerintem most az üzenetünk arra kell összpontosítson, hogy igen, tagállamok fogják ezeket a javaslatokat megfogalmazni, és talán akkor kellene dolgozni ezen az ügyön, még mielőtt egyáltalán idáig eljutunk. Tehát egy ilyen háttérmunkára lenne szükség. És ezzel így egyetértek azzal a megjegyzése is, amit Van de Kamp úr mondott el, hogy a szakbizottságokban tulajdonképpen ugyanazok az emberek beszélnek mindig, és vannak olyan kollégák, akik két-három szakbizottságban is nagyon aktívak. És sokkal hatékonyabbá kell tenni az egész rendszert szerintem, de ez csak egy megjegyzés a részemről. Köszönöm, Gazine Meissner. Akkor angolul beszélek, azért, mert ezt jel, angolul fogom ezt a jelentést elír, megírni és hát eleve így kaptam ezeket a feljegyzéseket is. Azt mondja a kolléga, hogy jó a jelentés tervezet, és a legfontosabb pontokra összpontosít. Teljes mértékben egyetértek az egyes bekezdéssel. Úgy gondolom, hogy akkor is kellene idő korlátot megszabnunk, vagy hogyha elutasítjuk a kinevezett biztost. És aztán igen, valóban minden tagállam kinevezheti a jelen jelöltjét, fontos a nemek közötti egyenlőség, de ugyanakkor nem mondhatjuk meg a tagállamoknak, hogy kit akarnak jelölni. A bizottság elnökének a feladata az, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy megvalósuljon a kívánatos férfinő egyensúly. Tehát jó lenne. Én is nő vagyok, tehát ezért természetesen a nők ügyét próbálom előmozdítani. Szerintem Juncker úrnak is ez fontos volt, de hát kilenc biztos asszony van végül. A hármas bekezdés kapcsolatban kicsit szkeptikusak vagyunk az elnökök értekezletének különleges szerepével kapcsolatban, a programprioritások tekintetében, de ahogyan elmondtam, alapvetően tetszik ez az anyag, és csak néhány módosítást fogok beterjeszteni. Köszönöm szépen. No, Bruno Golnis. Bruno adok szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor a meghallgatások témájáról áttérnénk a mai napi rendre bűk asszony, vagy Bulc asszony, a meghallgatása zárt ajtók mögött lesz, Ugye, hogyha visszatekintünk a korábbi helyzetre, hát akkor láthatjuk, hogy hogyan alakult ez korábban. Természetesen a parlament esetében azt kell megtudnunk, hogy mi függetlenek jelen lehetünk-e adminisztratív szempontból a koordinátorok ülésén. Erről lehetne egyébként beszélni, de tulajdonképpen most arról van szó, hogy egy biztos meghallgatásán akarunk részt venni, tehát ezért nem látjuk, hogy milyen alapon akarják kizárni a függetleneket ebből a meghallgatásból. Ez azt hiszem, hogy diszkriminatív a mi ellenünkben, és ráadásul így nem tudjuk parlamenti ellenőrző szerepünket betartatni, megvalósítani. Thank you. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy a saját jelentésemre is hivatkoztak a kollégák, még hogyha nincs is két a köze egymáshoz. Bulkasszony jön, de ez nem meghallgatás lesz, hanem csak eszmesere. A koordinátorok figyeljenek, ha egy frakciónak nincs koordinátora, ez a saját problémája. De minden bizottságban ugyanaz a szabályozás érvényesül, hogy a nem frakcióhoz tartozó tagokat is szolgálhatja a titkárság, és sajnos így a frakció kívüliek nem vehetnek részt minden típusú ülésen, például a koordinátori ülésen. Kivételesen még egyszer megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Ez egy egyedi eset a parlamenti élet során. Én voltam már eleget képviselő, nem láttam még olyan ülést, ahol asszisztenseket beengednek, és képviselőket nem. Ez szerintem hihetetlen és botrányos. Tehát hogy lehet az, hogy jó, hogy felszólalni esetleg nem lehet, de hát, hogy részt venni a vitán ön befoghatja ja, ön, tehát ha valaki ön azt tapasztalna, hogy ön nem mehet egy ülésre csak az asszisztense, akkor ön is sértve érezni magát. És jogos, hogy akkor úgy gondolom, hogy én is sértve érzem magam. Értem, amit mond, de nem tudom elfogadni az elnökök értekezletének szabályozása értelmében. Még az elnökök értekezletének is csak ajánlástételi joga van. Ha önnek sikerül ennél többet elérni, akkor ám sok sikert hozzá, de a jelenlegi szabályozás ezt nem engedi meg. Röviden még akkor a témáról. Örülök, hogy módosítók érkeztek. Csütörtök, vagyis csütörtök, vagyis március 19-e, a benyújtási határidő. Április 14-én lesz a előzetes szavazás, 5, május 5-én a bizottsági szavazás, és május 15-én a plenáris szavazás. Most pedig akkor rátérünk az Európai Beruházási Bank előadására. Tiander asszony megérkezett. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és most gondolatébresztőként előadást tart. Mi már többször beszéltünk erről a témáról, és valamennyien tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma. Üdvözöljük bizottságunkban, és akkor meg is adom ennek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívott minket. Nagy örömmel tettünk eleget a meghívásnak. Endernek hívnak, és a közlekedési hitelezésről, projekt értékelés módozatairól számoljak be önöknek. Itt van mellettem kollégám is, aki az EFSI tárgyalásokat szorosan követi, tehát ha azzal kapcsolatban van kérdésük, akkor a kolléganő fog engem kisegíteni, és esetleg helyettem is válaszolni, ha megegedik. Most pedig nézzük az első diát, hogy milyen közlekedési hitelezési tevékenységünk van, mint egy EU bank, a beruházási banknak ugye európai politikai célokat kell támogatni. A közlekedési területen három fő célkitűzés van, növekedés és foglalkoztatás, ami gyakorlatilag a transz-európai hálózatokhoz kötődő, a gazdasági, szociális kohézió, és harmadsorban pedig a környezeti fenntarthatóság és a klímavédelmi fellépések prioritása. Jobb oldalon egy diagram mutatja, hogy mennyi pénzt hitelezünk összességében és a közlekedési ágazatra, amit látják, jelentős arányt 20-25%-át az összpénzkihelyezésnek éri el a közlekedési pénzkihelyezés, hiszen tipikusan a közlekedési infrastruktúra fejlesztés hosszú távú feladat, és nekünk pedig tipikusan hosszú távú dolgokat kell elsősorban finanszíroznunk. Ami az alágazatokat illeti, itt látják a lebontást. Több mint 50%-a a pénznek a tengeri közlekedés fejlesztésére megy, erre majd még visszatérek. Az utóbbi 10 év során 140 milliárd eurót költöttünk átlagosan évente a közlekedési ágazatra. Ennek több mint 60%-át a transeurópai hálózatokon belül adjuk. Ez persze változott az évek, éves lebontásban. A válság után csúcsot ért el, az utóbbi évek során kicsit visszacsökkent. A tagállamok ugyanis egyre kevesebb projektet fogalmaznak meg, mi pedig hát társfinanszírozók vagyunk. Tehát kevesebb a projekt újabban. A közlekedési hitelezést a közlekedési politika ö, kormányozza, irányítja, amelyet 2011-ben fogalmazott meg az Európai Bizottság a Fehér Könyvében. És ez volt az első olyan átfogó politikai megközelítés, ami a tömegközlekedésről is szólt. Mi megpróbáltunk erre megfelelően reagálni multimodális megközelítést alkalmazunk, hogy optimalizáljuk a fellépéseinket. Minden módust támogatunk, de a környezetileg fenntartható ágazatokat és projekteket persze kifejezetten támogatjuk. Mind a légi és közúti közlekedésben ugyanakkor csak olyan projekteket támogatunk, amelyek a transeurópai hálózatok részét képezik és azt is elvárjuk, hogy ezeknek gazdasági megtérülése magas legyen. Konkrét specifikus elvárásaink is vannak az alágazatokkal szemben. Például városi közlekedési projekteket nem támogatunk, ha azok nem képezik részét a helyi városi hosszú távú fejlesztési tervnek, és amelyeknek nincs külön biztonsági vetülete, vonulata nyilvánvaló, és nem kell ezt külön elmondanom, hogy meg kell felelni a projekteknek valamennyi EU irányelvnek és szabálynak. Most, hogyha közelebbről megnézzük, hogy a projektciklus hogy néz ki nálunk, akkor a következőket látjuk. Mi az egész ciklus minden fázisában szerepet igénylünk magunknak. Már a kezdeteknél elvárjuk, hogy legyen valamilyen támogatója a projektnek rajtunk kívül, és követjük, monitorozzuk, hogy melyik projekt támogatása aktuális a sok jelentkező közül. Az első vizsgálat során ugye megtérülést várunk, egyes projektek nem finanszírozhatók a beruházási bank által, például a helyi magánutakat nem segíthetünk építeni nyilván. Tehát ha az első szűrést elvégezzük, akkor utána egy bizottsággal folytatott egyeztetésnek vetjük alá az értékelést, utána értékeljük azt, átbeszéljük azt a másik támogatóval vagy támogatókkal, és megvizsgáljuk annak gazdasági megtérülési esélyét. Mi csak életképes, fenntartható és végül megtérülő projekteket támogatunk. Utána nyilván egy műszaki ellenőrzés következik, vannak saját mérnökeink, akik ebben érdekeltek, Utána megnézzük, hogy milyen finanszírozási források, közbeszerzések egészítik ki a mi finanszírozásunkat. Mindig megvizsgáljuk közösen a másik, vagy több másik támogatóval a végrehajthatóságot. Nincs értelme olyan projekteket támogatni, amelyek elakadhatnak. Tehát a végrehajthatóság valamennyi lehetséges szempontját igyekszünk figyelembe venni, illetve azt is áttekinteni, hogy ha majd önjáróvá válik a projekt, azt ki és hogyan fogja működtetni. Ha mindez a feltétel teljesül, akkor a technikai megvalósításban is már segítséget nyújtunk, mert nekünk csak akkor éri meg a támogatás, hogyha a kockázatok lehetséges összes változatát kiszűrjük, és akkor végül szerződést kötünk, megvannak a jogász csapataink arra, hogy az feltárt szempontok mindegyikét belefoglalják a szerződésekbe. Ezzel egy időben persze megnézzük, hogy mennyi pénzünk van egy adott témára, és hogyha ennyi szűrőn már átjutott egy projekt, akkor kerül az igazgató tanács elé, amely végső döntést hoz, hoz a hitel összegéről, megítéléséről, és utána pedig a monitoring következik. És az értékelési folyamatban ugye arra törekszünk, hogy a projekt minőségét külső független szakértők is megvizsgálják, műszaki és gazdasági szakértők, más európai projektekkel való összehangoltságát, összehangolhatóságát, és egyébként ez egy nagy előny, hogyha van ilyen. A szakértőink nagyon tapasztaltak, tehát pontosan látják, hogy egyes országokban milyen projektek zajlanak, és átlátják az összképet. Fontos, hogy valamennyi projektet ugyanolyan eljárásban vizsgálunk-e, ezt sokan kérdezik tőlünk, igen, minden projektet azonos eljárásban ö, ö, vizsgálunk, és az EFSI projekteket is ugyanolyan odafigyeléssel fogjuk vizsgálni, mint az eddigi projektjeinket. Figyelemmel vagyunk a bevált gyakorlatokra és az adott iparágon belüli bevált gyakorlatokra, és a költséghatékonysági analízist is mindig elvégezzük, a projekt iránti igényt és annak költségeit összevetjük, adatbázisaink szolgálnak erre, vannak benchmarking kritériumaink, és bevált gyakorlataink nekünk is vannak arra, hogy mikre kell odafigyelni, milyen mutatókra. Ahogy gondolom önök is tudják, nem akarok itt túlzott részletekbe menni, nagyon gyakran előfordul, hogy a projekt támogatói túlzott optimizmussal néznek a projekt elébe. Ez egy tipikus és nem szokatlan elfogultság, ezzel is számolunk, ezt a pszichológiai tényezőt is mindig levonjuk a projektből. Erre is megfelelő modelljeink vannak a költséghatékonysági elemzés mellett, amit a bank ki szempontok vezérelnek. Vannak ilyen pszichológiai és technológiai műszaki elemzéseink is, hogy, hogy a valós igény a projekt iránt tényleg akkora-e, mint ahogy azt a projekt proponálója bemutatja. Fontos új szempont a projektek elvizsgálásában a, a szén lábnyom, illetve a üvegházgáz kibocsátási szempontok vizsgálata. Ezeket már évek óta alkalmazzuk. Csak azt akartam még elmondani, hogy a beruházási banknak saját klímavédelmi stratégiája is van, és saját közmeghallgatásokat is szoktunk szervezni. A közlekedési ágazatot az nyilván közelről érintő szempont. Ami a projektek screeningét, szűrését illeti, egy hozzáadott érték alapú metodológiát követünk, a bevált gyakorlatokat az egyes tagállamokban nyilvántartjuk. Három pilléres a folyamat. Az első pillér magát a projekt minőségét értékeli, a második pillér abban áll, hogy hogyan fog a projekt hozzájárulni más EU projektek sikeréhez, összhangban van-e azokkal, a harmadik pillér pedig az, hogy mi a mi érdemi hozzájárulásunk, potenciális hozzájárulásunk, amit nélkülünk ugye nem lehetne megcsinálni. És ugyanezen pillérek játszanak szerepet az értékelés monitoring során is, és eredmény monitoring zajlik. Az indikátoraink a hatásokat, outputokat és eredményeket ex post módon egy bevált modell alapján értékelik. Just wanted to show you. Azt, szeret, azt szerettem volna megmutatni utolsó ö, anyagként, hogy itt vannak azok az indikátorok, amelyek a kommunikációt is segítik, de igazából főként a monitorozásnál nagyon fontosak, és ez azt mutatja majd, hogy hogyan fogjuk a projekteket megvalósítani, és az új projektekbe hogyan tudjuk ezeket az eszközöket beépíteni. Tehát, hogy tanuljunk is abból, ami a múltban történt. Néhány példa még. Azt szerettem volna bemutatni, hogy persze nagyon nagy prioritás számunkra mindez, és természetesen benne vagyunk a transeurópai hálózatok fejlesztésében is, aztán a spanyol vasút hálózat fejlesztését említeném egyik példaként, aztán a londoni mobilitási hét, ahol megpróbáljuk ugye a biciklis vagy kerékpáros autópályák bevezetését szorgalmazni, volt itt egy másik projekt is a múlt évről, amelyet a balti tengeri térségben valósítottak meg. Tehát láthatjuk azt, hogy hatalmas különbségek mutatkozhatnak a különböző projektek között. Úgyhogy ebből azt vonjuk le végkövetkeztetésként, hogy milyen trendeket is látunk. Hát úgy tűnik, hogy a 2011-es politikáink következményeképpen egy sokkal zöldebb közlekedést képzelünk el a jövőre nézve. Tehát egy kicsit eltávolodtunk a légiforgalmi, illetve a közúti projektekről, és aztán természetesen fontos továbbra is a transeurópai hálózatok fejlesztése, de ezen kívül bizonyos tagállamokban új célok valósulnak meg, tehát a rehabilitáció, ilyen a meglévő hálózatok rehabilitációja, és a, ezeknek a jobb felhasználása, és a projektek gyakran az intelligens közlekedési megoldásokra vagy forgalomirányítási rendszerekre vonatkoznak. Aztán az EITS is továbbra is fontos, és természetesen ezt is folytatjuk, ennek a implementációját is a vasúti területen, illetve a befektetések területén. Aztán ugye itt vannak új alternatív üzemanyag projektek. Nem volt még túl sok ilyen jellegű projekt, de azért biztos, hogy a jövőben egyre több ilyen jellegű projektet láthatunk majd. Még egy utolsó dolgot hadd mutassak meg, valamit, ami egyébként nagyon fontos az én véleményem szerint. Ma ugye kevesebb forrás áll rendelkezésre, ezért nagyon fontos az, még fontosabb, hogy a jó projektekre ö, tudjuk irányítani a pénzt, és ez úgy valósulható meg, hogy a technikai megoldásokat támogatjuk. Prioritizálnunk is kell rendszer szinten, az Európai Bizottság egyébként nagyon jó munkát végzett ezen a területen, a transeurópai hálózatokban, és szerintem nagyon jó tervezési keretünk van európai szinten, ez sokkal jobb, mint ami, bármi más, amit a világon láttunk. Azután, amikor ebben a keretben gondolkodunk, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a, a projekteket megfelelő ö, módszerekkel tudjuk ö, megvalósítani, tehát hogy például nincsen, ahol nincsen szükség autópályára, ott akkor elég egy közútől vagy egy országút megépítése. Mi látunk azért hibákat is. Például az, hogy néha kicsit elhamarkodják, eh, elsietik a projektek megvalósítását, és ezért nem megfelelő az alátámasztása a projekteknek, tehát nincsenek hatásvizsgálatok, vagy kellőképpen átgondolt tervek. Ez problémát jelent, tehát megfelelő tervezésre van szükség. Erről kell még beszélnünk, ez egy gyenge oldala az infrastruktúrális projekteknek. És végül, de utol, nem utolsó sorban, biztosítanunk kell azt is, hogy miután hosszú távú projektekről van szó, hogy ezek fenntarthatóak legyenek. Még egyszer szeretném megköszönni a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Yeah, thank you very much as well. Mi is köszönjük szépen a beszámolót, Wim van de Kamp. Köszönöm szépen, elnök úr. Markus kollégám is erről beszéltem. Az ön üzenetének pozitív jellege az, hogy az elmúlt években a vasútnál a klasszikus infrastruktúra karbantartásába fektettek be, és ez plusz. Tudja, hogy jelenleg az Európai Parlamentben hevesen vitázunk az FC finanszírozásról. Ezzel kapcsolatban nem fogunk most túl bonyolult kérdéseket feltenni önnek. A kérdés viszont az, hogy milyen kapcsolatban van egymással az a munka, amit az Európai Bizottság és a Parlament végez. Ön említette már a TENTÉ projekteket. Van itt valami, a határokon átnyúló jelleg, a TENTÉ folyosok, határokon átnyúló jellegűek. Viszont a londoni bicikli útvonalaknak nincs határokon átnyúló jellege. Jó, hogy van itt ilyen, de azért ez egy szubszidiárius kérdés. Legalábbis tenté szempontból ezért tudna -e részletekbe menni ezzel kapcsolatban. És van még valami, ami nagyon fontos, elnök úr a különböző eszközök egymással való összekötése. Itt van az FC eszközök, itt vannak az Európai Beruházási Bank saját eszközei, de vannak még privát pénzek, és van az állami pénz is, közpénzek. És említette a különböző modelleket, cloud finanszírozásról beszélt. Hogy ezeket a finanszírozási típusokat összehozzák, vagy egyeztessék egymással, van elegendő rugalmasság erre, és van erő erre. Ennyit erről. Köszönöm szépen. Ismail Ertog. Igen, köszönöm szépen, én is. Nagyon örülünk annak, hogy itt van az Európai Beruházási Bank. Az ön beszámolója is mutatta, hogy mennyire fontosak, és azok a példák is, amelyeket felhozott. Egy sor kérdésem lenne, remélhetőleg nem tartja majd túl soknak. Nem bonyolultak ezek a kérdések, de ezek a jobb megértést szolgálják, hiszen mi nem napról napra foglalkozunk ilyen kérdésekkel. A fejlesztőkről beszélt. A fejlesztő, gondolom, hogy olyan szerződő felek, akik hajlandóak befektetni. Másodszorban beszélt a többletérték módszertanáról, ezt jónak tartom a ratinget, az értékelést jónak tartom, illetve azt, hogy az egészet hozzuk összhangba az uniós célkitűzésekkel. Én így értettem. És akkor megkapják a, az összeget. Az előzetes kiválasztás követően alkalmaznak valamilyen pontrendszert is, addig, amíg az igazgató tanács elé kerül az ügy? És ha igen, akkor hogyan értékelnek? Tehát, ha van több projektünk egymás mellett, akkor végül is mely kritériumok azok, amelyek alapján odaítélik a pénzt, és az előzetes kiválasztás hogyan történik? Itt objektív kritériumokat kell figyelembe venni. Örülök annak, hogy a shift to green, a környezetbarát terület felé történő elmozdulást megközelítésnek tartják. A, ká- a szén lenyomat szemszögét szeretük volna bevenni mi is a megközelítésekbe, megfontolásokba, hiszen ez egy hosszú távú aspektus, mindenképpen figyelme kell venni. Van egy kérdésem is. Fandekam kolléga is ilyen jellegű kérdést tett fel. Hogyan kell ezt majd elképzelnünk? Több eh, címszót is hallottunk. Ott vannak a támogatások, vagy az Európai Beruházási Bank eh, hitele, ott vannak az uniós pénzek, eh, még ha a költségvetés révén is ott vannak a magánbefektetők, és, úgy vanna és ott vannak még az úgynevezett projektkötvények is. Ezeket lehet párhuzamosan is használni, egymással egy időben? Szeretném jobban megérteni a helyzetet, azért kérdezem. Ha jól értettem, az önök szolgálata, szolgáltatása nem vonatkozik az új építésekre, csak a korszerűsítésre, ha jól értettem. Jól értettem? elnézést, magánbeszélgetést folytatnak, és ez így itt nem működik. Igen, tehát folytatom. Az utolsó megjegyzésem. Mondjuk én egy fejlesztő vagyok, és infrastruktúrát szeretnék szanálni, karbantartani, kiépíteni, akkor az önök bankja ugyanolyan hitelt nyújtana nekem is, mint az új építkezéseket végzők számára? Utolsó kérdés. Az összprojektben önök milyen arányban vesznek részt? Mondjuk 750 milliós projektem van, ha jól látom, akkor a magántőkét is bevonjuk majd valahogy, ők is befektetnek ebbe, és ami hiányzik, azt önök lefedik hitellel, az önök részesedése mekkora lehet maximálisan, és unión kívüli, harmadik országbeli projekteket is finanszíroznak, vagy csak uniós projektekre szorítkoznak. Sok kérdést tettem fel, remélhetőleg ez nem volt túl sok. Köszönöm Gezine Meissner a következő. Igen, köszönöm szépen. Hát jó, hogy sok kérdést már feltettek, így én rövidre tudom fogni remélhetőleg, vagy gondolom, hogy a prezentációt megkapjuk mi is, hasznos lehetne. Meglepett engem az, hogy a kritériumok között nem említette azt, ami számunkra annyira fontos, az európai többletérték újra és újra azt mondjuk, hogy közle, európai közlekedéspolitikát szorgalmazunk, viszont önök európai finanszírozási politikát. Azt mondta, hogy a városi projekteket csak akkor támogatják, ha van egy Urban Mobility terv, tehát egy városi mobilitási terv. Harmadsorban említette, tehát ez lesz a harmadik kérdésem, említette, hogy minden esetben, minden projektnél ugyanaz a folyamat de a tenténél és a szefnél bizonyos kritériumokat be kell tartani. Én úgy tehát hogy az FC-nél a gazdasági indokolás kerül előtérbe azért, mert csak úgy lesznek hajlandóak a magánbefektetők pénzüket adni a projekthez. Nagyon érdekelne, mert nálunk jelenleg zajlik az FC vita, és jó lenne, ha megfelelő módon adnák ki a pénzt. Ezek voltak a kérdéseim. Van egy sürgős elintézendő telefonbeszélgetésem. Elnézést kérek, sietek vissza, hogy halljam a válaszát. Hát ez udvariatlan, de ha előzetesen bejelentette, akkor megértjük. Menekülön a következő. Köszönöm szépen, két kérdésem lenne. Ebből a szemszögből nézve, hogyan tudnánk ki egy, kidolgozni egy olyan lehetőséget, hogy több pénzt kapjunk magánbefektetőktől, hogy jobban bevonzuk őket? Tudjuk, hogy az állami, a közpénzek sem akkorák, tehát szükség van a magánpénzekre. Meissner kolléganő feltett a kérdést, amely a többletértékre vonatkozott. Lehet ez egy munkahelyteremtő terület? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, igazgatóasszony, ezt a előadást. Több kérdésem, pontosító jellegű kérdésem lenne. Annak a tükrében, hogy a beruházási bank ugye fenntartható hosszú távú projekteket támogat. Ez a hosszú távúság annak számára ugye egy fontos kritérium. Szeretném tudni, hogy a beruházási bank késze arra, hogy az általunk az ftt ben is megismert új kritériumokat is alkalmazza a Juncker terv kapcsán is majd. Mennyiben modernek a kritériumok, mennyiben alkalmazkodnak az új tervhez, annak célkitűzéseihez, a transfrontaliaritáshoz, a hátarákon átnyúlóság követelményéhez, az új ismeretekhez, és a környezeti jogalkotás legfrissebb állapotából indulnak-e ki? Ezt szeretném először is tudni. Ön maga is tagja ugye a projekti választó bizottságnak, ezért két további kérdésem is lenne a fenntarthatóság kapcsán. Hogyan értelmezik önök a fenntarthatóságot, a hosszú távolságot? Tudnak konkrét példát mutatni arra, hogy a közlekedési ágazatban melyek az ön szerint fenntarthatónak minősített közlekedési projektek. Szeretnénk egy pár ilyennek a nevét hallani. És önök hogyan ösztönzik az országokat arra, hogy maguk is fenntartható célokat kövessenek. És a beruházási bank mennyiben felel meg a nemzetközi klímavédelmi célok, kitűzött célok elérésének, magát ezen célok elérésének motorjának tekinti-e, vagy csak lemaradva, kullogva a célok mögött támogatgatja azt, amikor ugye meg a projekteket támogat, például úgy érzem, hogy itt ellentmondás mutatkozik. Tehát szavak szintjén minden egyetértek önnel, de szeretnék konkrét gyakorlati példákat hallani arra, hogy önök ezt hogyan valósították meg, és mely projektekben. Örülök, hogy elhangzott az, ami most elhangzott. Péter Lundgrennek adok most szót. Köszönöm. A beruházási bank nagyon sok hitelt ad beruházási projektekre, 140 milliárd euróról beszélt ön. A Junk Juncker terv még sokkal több pénzt akar mozgósítani, és nagyobb kockázatok lesznek. Kevés garanciát vállal az EU a sok pénzhez, ugye 315 milliárdról beszélünk. Ez a 15-szörös szorzó nem jelent túl nagy kockázatot? és akkor önök ugye ráadásul maguk is garanciát adnak bizonyos bankoknak. A bankok el fogják fogadni ezt a fajta alacsony garancia arányt? Nem túl nagy a kockázata a Juncker terv pénzgenerálási multiplikátorának? Köszönöm a szót. Az közúti projektek különböző értékelésével kapcsolatos a felszólalásom. Tudom, hogy a belvízi hajózási vasúti projekteknek a megtérülése alacsonyabb, mint a közúti projekteknek. A gyakorlatban ugye azt látjuk, hogy a magánbefektetők szinte sorban állnak a közúti projektekért, Németországban most épült a hetes, az első egyes autópálya, ezeknek a bővítése zajlott, zajlik, és mondom, a magánbefektetők szinte állnak ezekért a projektetért. Ugyanakkor a belvízi hajózási projekteknél nyilvánvalóan nem ez a helyzet hisz, és önök is nyilván csak kisebb megtérülési mutatókkal számolhatnak. De önöknek, hogy önökkel szemben elvárás felülről, hogy a megtérülést is értékeljék. Vagyis itt akkor több garanciára, több külső finanszírozásra van szükség. Hogy lehetne a belvízi hajózás finanszírozhatóságát javítani? Így zajlik-e dolog, ahogy én is mondom, vagy másképp? csatlakoznék Vandenkamp eh, eh, úrhoz. A londoni metró fejlesztés szerintem tipikus példája a szubszidiaritásnak. Mondjuk a londoni metró fejlesztésének milyen az európai hozzáadott értéke? Eh, ön azt mondta, hogy ilyen hozzáadott értéke lenne szükség, erre rákérdeznék. Ami pedig a Juncker terv és az EFSI alapot illeti hol van a különbség a között, amit önök csinálnak, és ami az FC tevékenységi köre, kompetenciája. Köszönöm szépen, Dominik Rikének adok szót. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, és egy megjegyzésem. A megjegyzésem az, hogy a beruházási bank több, mint bank. Ez egy olyan, ugye hát, tehát nem csak egyszerűen hitelt ad, hanem beruház egy európai politika nevében, érdekében, és ehhez vállal kockázatokat. És 2008 óta látjuk, hogy az EIB-nek kiváló a kockázat kezelése, és mindig 3A pluszban van. De pont ebben egy probléma is rejlik. Ha európai hozzáadott értéket akarunk teremteni, és nem csak megtérülési mutatókat produkálni, akkor itt a kockázatokat szembe kell állítanunk az európai célokkal. És néha fontosabb kéne, hogy legyen az európai hozzáadott érték, mint a kockázat. Első kérdésem is ehhez csatlakozik. Az Európai Unión belül az Európai Bizottság ö, már eddig is alkalmazott úgynevezett ellenőrzési garanciákat, amelyek hasonlítanak az új EFSI garanciához. Hogyan kötik önök össze a a garancia eszközök, kockázati garanciális eszközök meglévő és bizottság által javasolt rendszerét az új kihívásokkal. Van-e önök között kommunikáció, metodológiai egyeztetés? Második kérdésem. Van egy beruházási tanács, ugyebár, amely a végső döntést hozza meg, hogy mely projektek támogathatóak. De azért mégiscsak bankról van szó, és itt az elnökségnek is szava van a végső döntésekben. A legvégső döntést a beruházási tanács és az általános tanács milyen együttműködésben hozza meg, végül is az általános tanácsa, igazgató tanácsa a banknak a döntéshozó? Mert ha igen, akkor viszont a beruházási tanácsnak csak konzultatív szerepe van. Nyilván európai hozzáadott értéket akarunk. Itt valaki felvetette, hogy egy városi metrófejlesztésnek mi az európai hozzáadott értéke, de a határokon átnyúló projektek nyilvánvalóan európai értéket képviselnek, de ön arról is beszélt, hogy specifikus elvárásaik is vannak. Gondolom például a határokon átnyúlóság ilyen specifikum. Egy német és egy cseh vasút hálózat között 8 kilométernyi pálya hiányzik. Nem kerülne túl sok pénzbe a kettőt összekötni, de 25 éve nem sikerült ezt a pályát megépíteni és de Freiburg és Kolmár között is, két nagyváros között csak a Rajnáig megy, a francia oldalon és a német oldalon is a sín, és a 70 évvel ezelőtt megsemmisített híd máig sem épült meg, tehát két vakvágány néz egymással szembe. Ezt régóta össze lehetett volna kötni, a két ország összekötetése javulna ezáltal. A nagy projekt projekteknél gyakran könnyedén megszületik a döntés. Ugye a, a torinói 12 milliárd, kost 26. A Lyon-Turin összekötetés eredetileg 12 milliárdba került volna, kiderült, hogy 26 milliárd, és erre is rábólítottak. És akkor jó, önök hatalmas projekteket támogatnak, és könnyedén veszik, ha több mint kétszer annyiba kerülnek. És akkor miért nem támogatják ezeket a könnyebben megoldható és hatalmas európai hozzáadott értéket jelentő kis projekteket? És eh, elutasítottak-e már olyan projektet azért, mert túl kicsi, illetve mert nem finanszírozható? Ugye 12 helyett 14 milliárd többletköltség egy normál bank esetében óriási botrány lenne, de önöknek ez nem volt gond. Eh, amikor a költséghatékonysági elemzést végzik, és én 30 éve vagyok a közlekedés politikában. Ez a költséghatékonysági elemzés szerintem szinte ö, olyan, mint a halatton a kenet. Ö, amit akarok, az mindig pozitívnak tűnik, amit negatívnak akarok látni, azt negatívnak fogom látni. A német vasutak nem akarta a berlini összekötetést, azt mondták, hogy csak 0,4% a, a, a megtérülése. Egy új számítás szerint 2,5% a megtérülés. Hogy lehet ekkora különbséget megengedni? Önök ezt értékelik-e, elemzik-e, ellenőrzik-e? Milyen alapon ellenőrzik? -e? Tehát itt el lehet tartani statisztikusokat, közgazdászokat, nem tudom hány száz embert, akik ezeket a számításokat végzik, de végül is politikai döntések születnek, mert amit nem akarok, ahhoz gyártok olyan statisztikát vagy százalékot, ami nem tetszetős és fordítva. Utolsó kérdésem, az a 15-szeres emelő erő, ami a Juncker tervbe be van építve, ez történelmileg új dolog, vagy létezett már ilyen? És valósult már meg ilyen multiplikátor-faktorú beruházás? ugye először van itt 3-6-20 milliárd, amiről beszélünk, ebből hogyan lesz 315 milliárd? Realisztikusnak tartja ezt, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett? Mosolyog, úgy látom, nyilván gondolkodtak már önök erről a beruházási banknál, nagyon érdekel minket a véleménye. Thank you very much for all these questions. I... Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, remélem, hogy tudunk rájuk válaszolni. Kezdetként szeretnék rávilágítani arra, hogy természetesen bármikor rendelkezésre állunk, hogy ilyen fajta kérdéseket megvitassunk, és bilaterális szinten is felvegyük a kapcsolatot. Először is az európai hozzáadott érték kérdése tényleg nagyon fontos számunkra. Tulajdonképpen ez a fő célunk az, hogy folytassuk az európai projekteket, és ezeket meg is valósítsuk. Ezért vagyunk itt. És hát persze vannak itt ugye határon átnyúló projektek, ezek fontosak is számunkra, és megpróbálunk néha koordinálni különböző országok között is, de ez is része egyébként a mi céljainknak. És most tanácsadó szolgáltatást is megkezdtünk. A tentével kapcsolatban mindenki láthatja, hogy ez az, ahová legtöbb pénz megy. Londonban például a múlt héten volt egy érdekes projektünk, ami a klímaváltozásra is ható projekt, illetve az emberek életminőségét javító projekt. Ez fontos, és a fenntartható közlekedésen keresztül valósítható meg. És európai perspektívát is nyit. És persze hát ide tartoznak a határon átnyúló projektek. Most az, hogy milyen a hozzáadott értéket képviselő mód, módszertan, Erről még részletesebben fogok tájékoztatást adni. Mit is próbáltunk megtenni? A lehető legobjektívebb kritériumok felállítása, a projekt egész ciklusán keresztül, és aztán később egyfajta nyomonkövetést, follow-upot is végzünk, és értékeljük a projekteket. És ezzel a irányított testületünk is nagyon jól tudja a screeninget megvalósítani, még korai fázisban is. Megpróbáljuk tehát ilyen módon szűrni a projekteket, és ami a módszertan illeti, a célokból indulunk ki, és a módszertan alapján azt is értékelni tudják, tudjuk, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyes projektek. És aztán nagyon sok projektet megvizsgálunk különböző országokban, és ebből egy hatalmas adatbázisunk alakul ki, onnan kivesszük az adatokat, ezeket állandóan értékeljük, és megvizsgáljuk azt, hogy mire van szükség szerintünk, milyen változtatásokra, illetve megpróbáljuk a felhasznált adatokat saját forrásokból meríteni, tehát nem akárhonnan vesszük ezeket az alapokat. Aztán van, vannak itt új jelenségek vagy újdonságok is. És megpróbáljuk megvizsgálni azt is, hogy széndiokszid kibocsátási nyom szempontjából hogyan néznek ki a projektjeink. Az önök által elmondottakat, az üzeneteket is megpróbáljuk beépíteni a munkánkba, és az unión kívülre irányul 10%-a a, a hiteleinknek. Ezek egyébként nagyon mm, érdekes projektek, És hát ugye itt vannak a, a Világbank és más nemzetközi szervezetek is, amelyek szintén közbelépnek ezeknek a projekteknek a megvalósításában. Fontos tehát, hogy a műveleti költségeket is meg tudjuk tartani, és ez is része a munkánknak, és megint csak azt tudom elmondani, hogy párbeszédet folytatunk a kelet-európai államokkal is, az ottani projektek tekintetében. De tulajdonképpen hosszú-hosszú évek óta ö, együttműködünk a projektek ö, megvalósítóival, és természetesen megpróbáljuk a legészszerűbb megvalósítást támogatni. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a crowding out vagy a crowding in az hogyan néz ki, majd Maria ezt részletesebben be fogja mutatni. Ugye itt 50%-ról beszélünk, a projekt bekerülési költségek tekintetében ennyit tudunk finanszírozni a közlekedési projekteknél, de persze ez azért más projektről projektre haladva, van, ahol csak 30% ez az arány de az átlag az körülbelül a 30%-os támogatás. It's capped at 50%. We, we go up to 50%. Um, so we, we are not... Igen, van, ahol 50% ez, de nem mindenhol. Aztán van, volt egy kérdés lehet, hogy a prezentációban nem rajzolódott ki világosan az, hogy a megtérülési ráta hogyan néz ki gazdasági szempontból. Itt a költség hatékonysági értékelésekre van szükség, de itt tulajdonképpen a projektek minősége szempontjából vizsgáljuk mi ezt. Tehát ebből a szempontból más a mi megközelítésünk, ugye a közúti és légiközlekedési projektek esetében magasabb kell, hogy legyen a megtérülési ráta, de itt a gazdasági megtérülési rátáról beszélünk. És megint csak, itt nem egy pénzügyi megtérülési rátáról beszélünk, hanem gazdasági megtérülési rátáról. Most pedig átadom a szót Máriának. Jó napot kívánok! Megpróbálok különböző kérdésekre választ adni, és megpróbálom mindezt valamiféle struktúrába foglalni. És hogy az Európai Befektetési Bank mit is tesz. Igen, mi bank vagyunk, bankként működünk, de nem csak bank vagyunk, hanem egyben egy európai intézmény is vagyunk, úgy hoztak bennünket létre a római szerződés által, mint a többi intézményt. Tehát azért nem egészen úgy működünk, mint más bankok. Lehet, hogy a többi bankban nem lehet bízni, de azért bennünk talán ebből a szempontból igen, bízhatnak bennünk, mi egy európai intézmény vagyunk, és ez az a bizalmi légkör, amit meg szeretnénk teremteni az önökkel folytatott párbeszédben is. Mi nem ö, támogatásokat adunk, és nem is ö, támogatási csatornák vagyunk, mi kölcsönöket, vagy ö, kölcsönöket adunk, ö, hiteleket, amelyeket vissza kell fizetni. Ugyanakkor non-profit bankként működünk, tehát ebből a szempontból sem rendes banki működés jellemez bennünket, Ugye itt a tőkepiacon is működünk. Ez nagyon fontos számunkra, ez a három besorolás. Ez pedig tulajdonképpen azt mutatja, hogy a lehető legalacsonyabb bekerülési költséget tudjuk a mi ügyfeleink felé biztosítani. És mi nem profitorientáltak vagyunk, a kockázat alapján szoktuk megszabni díjszabásainkat. Az FSI szempontjából is ezt tesszük. Nem arról van szó, hogy olcsó hiteleket adunk, de miután magas a kockázat, ezért azért a bekerülési költség, vagy ezt a kamatláb is emiatt magasabb lesz, nem ö, támogatásokat osztogatunk. Hajlandóak vagyunk kockázatot vállalni, mint minden más bank, de az Európai Befektetési Bank egészen mostanáig az volt számunkra a legfontosabb, hogy minél nagyobb mennyiségű hitelezést tudjunk adni. Tavaly majdnem 80 milliárdot tudtunk hitelezni. Ez hatalmas összeg. Ez tízszer annyi, mint a Világbank. Persze a World, a World Bank vagy a Világbank az másféleképpen működik, és másföldrajzi mm, alapja van, de aztán felmerül a kérdés, hogy a rendes tevékenységünkön felül az FC-vel mit tudunk tenni. Hát az, hogy ez a rendes tevékenységünkön felül valósul meg, tehát folytatjuk az eddigi tevékenységünket, és ezen felül, és ez az addicionalitás elvéhez tartozik, az Európai Uniós garanciáknak köszönhetően, valamint annak köszönhetően, hogy remélhetően a Európai Beruházási Bank 5 milliárdot félre fog tudni tenni a beruházási terv garancia alapjához, majd ezt megpróbáljuk elmagyarázni, hogy a multiplikátor hatást hogyan is képzeljük. Persze ez nagyon sok kérdést vet fel mindig. Mi ez az EFSI? Ez ugye az Európai Beruházási Alap, de igazából nem egy alapról van szó, tehát az, hogy alap, az csak a nevében szerepel. Igazából nem egy alapról van szó. Ez, ez egy szerződéses viszony az Európai Bizottság, az Európai Unió részéről, valamint az Európai Beruházási Bank között. Ebben a szerződésben az Európai Unió garanciát vállal 60 milliárdos kerettel mi 5 milliárddal járunk hozzá tőke alapként, és az egész beruházási alapnak a lényege az az, hogy az Európai Beruházási Bankon keresztül 350 milliárdot fogunk a következő három évben megvalósítani befektetési téren az európai gazdaságban. Nagyon jó az, hogy van egy uniós garancia. Az unió ettől függetlenül kockázatot fog vállalni minden egyes tranzakcióban. Nem arról van szó, hogy bármit megengedünk azért, mert úgyis az unió fizet és ott áll garanciaként a háttérben, nem erről van szó, csak arról van szó, hogy annak köszönhetően, hogy van Európai Uniós garancia, olyan kockázatokat is vállalni tudunk majd, amiket a jelenlegi helyzetben nem tudnánk. Ez az addicionalitás lényege, tehát ez a rendes tevékenységünkön felüli tevékenységet jelent, és ugyanakkor olyan ö, piaci rést is nyit számunkra, amelyet ö, jelenlegi helyzetünkben a tőkekövetelmények miatt nem tudnánk megvalósítani. Hogyan fogjuk mindezt megtenni? miután bankként működünk, és van garantá, garanciánk, 60 plusz 5-nek köszönhetően milliárdokról beszélünk, még ugyanennyit tudunk mobilizálni. Az egész világban. Mert tulajdonképpen a mi kötvényeinket a világon mindenhol megvásárolják 60-70-80 milliárdnyi kötvényt. Bíznak bennünk a piaci befektetők, mert tudják azt, hogy az Unió visszavonhatatlan garanciát vállalt 60 milliárdos összeghatárig, és így kerül majd be a friss pénz a gazdaságba. Ez nem jelenti azt, hogy 100%-ot fogunk projektenként finanszírozni, ez, még, ez most sincs így, hiszen a maximális finanszírozási arányunk 50%, az átlagos 30%, de ez most még alacsonyabb lesz ezeknek az új projekteknek a tekintetében. És itt jön be a crowding in, ezt a bizottság találta ki, nekem nem annyira tetszik egyébként ez a szó, mobilizációról is van szó. Arról van szó, hogy más forrásokat kívánunk mobilizálni a finanszírozás területén. Ugyanis azért jó, hogyha tudunk róla, hogy a piacokon nagyon nagy likviditás van, és nekünk most már nem azzal a helyzettel kell számolnunk, ami a korábbi években volt jellemző, hogy a likviditás nagyon szűkült. Most a cégeknek van pénze. Csak egyszerűen rajta ülnek. Nem hajlandóak befektetni. Nem akarnak beruházni a gazdaságba és az Európai Beruházási Bank azt szeretné, hogyha híddá válna a meglévő likviditások és a konkrét projektek között. Mi egyelőre úgy értékeljük, hogy miért is nem lépnek már most a piaci szereplők, hát a pénzügyi válság után nincs meg az a bizalom, ami ahhoz szükséges, hogy a gazdaság működjön és növekedési pályára lépjen. Az emberek, illetve a befektetők nem bíznak abban, hogy holnap jobb lesz, mint ma, hogyha 350 milliárdot szeretnénk elérni, azt úgy fogjuk megtenni, hogy a bizalmi légkört kialakítjuk, kimondjuk, hogy vége az úgymond pénzügyi válságnak, magunk mögött tudhatjuk, és a gazdaságot megpróbáljuk végre növekedési pályára állítani. Azt fogjuk mondani, az lesz az üzenetünk a befektetésünk, befektetők felé, hogy itt van az unió, és az Unió részéről az Európai Beruházási Bank, amely hajlandó átvenni a kockázatok egy részét annak érdekében, hogy ezek a meg, beruházások megvalósuljanak. Részét, persze csak egy részét vállaljuk el a, át a kockázatnak, nem az egészet, mert különben nem megfelelőképpen fogják a projekteket végrehajtani. az intézményi befektetők tehát részben átveszik ezt a kockázatot, de a befektetések a reálgazdaságba kell, hogy vándoroljanak. Tehát ez nem a rendes Európai Beruházási Banki hitelezés, ezért mondtuk azt, hogy ez egy addicionális, egy különleges eszköz lesz. Itt nem azokról a projektekről beszélünk, amelyek már korábban is hitelt élveztek. Ugyanazok egyébként a kritériumok a mostani projektek tekintetében is, gazdasági és technikai szempontból nagyon tüzetesen átvizsgáljuk a projekteket, de miután van egy uniós garancia, ezért egy picit magasabb kockázatot tudunk vállalni. Konkrétan úgy lehet strukturálni a műveleteket, hogy a hitelezők részéről leveszünk egy kisebb kockázat százalékot, 15-20 százalékról beszélünk, a többi pénz viszont a tőkepiacról fog jönni, illetve az intézményi befektetőktől, akik korábban ekkora méretű kockázatot nem vállaltak volna. Ez a multiplikátor hatás második része, mert először mondjuk 20-ból 60-at csinálunk, De hát itt az átlagról van szó, nem arról van szó, hogy mindig 20% lesz, valamikor amikor majd 13 lesz, valamikor 17 lesz, vagy 37%. Tehát megpróbáljuk az adott projekt szükségleteihez hozzáigazítani gazdasági, technikai szempontból megalapozottan, és megvizsgáljuk a szociális előnyöket is, amelyek az adott projektből fakadhatnak. A beavatkozásunkat pedig úgy fogjuk kalibrálni, hogy a lehető legkevesebbet kelljen mobilizálni, illetve hogy legkevesebbet kelljen befektetnünk ahhoz, hogy minél nagyobb mobilizációt érjünk el a piacokon. az uniós költségvetési uh, garancia alap. Persze ezzel kapcsolatban ugye azért lesznek itt uh, fájdalmas döntések a költségvetési szinten, de megvizsgáljuk azt is, hogy kereskedelmi szempontból mennyire ö, állják meg a helyüket ezek a projektek, és hogy át ö, struktúráljuk a közpénzek felhasználását. A támogatási, ö, egyszeri támogatási rendszerről át fogunk térni a hitelezési rendszerre. Mert eddig nagyon sok olyan projekt volt, amelyet ö, nagy mértékben állami támogatásból hoztak létre. Most az, hogy milyen kritériumok alapján választjuk ki a projekteket, az előttem felszólaló kolléga által felvetett feltételrendszer ugyanaz marad az addicionális terven belül is. Tehát ugye itt három pillért vizsgálunk meg, megnézzük a gazdasági hatásokat, nem csak a projekt szempontjából, hanem annak a mellékhatásai, tehát az úgynevezett spillover hatást is vizsgáljuk gazdasági és társadalmi szempontból is. Hogyan fog ez a közösségekre kihatni, hogyan fog foglalkoztatást generálni, de direkt vagy indirekt módon. És hogyan tudjuk a vállalkozási kedvet ösztönözni az adott régióban ezen keresztül, valamint megvizsgáljuk a környezetvédelmi hatásokat is. A, hat, a forráshatékonyság és így tovább lesz egy beruházási testület. Lehet, hogy ezt garancia testületként fogják fémjelezni. Tulajdonképpen ők fogják azt mondani, hogy igen vagy nem, fel lehet-e használni a garanciát. Nem azt fogják megvizsgálni, hogy ezek a projektek megvalósíthatóak-e vagy sem, ezt az EBB-nek kell megmondania, a garancia testület az csak az európai garancia okéjét fogja megadni. Nekünk van meg a know unk ahhoz, hogy a jó projekteket ki tudjuk választani. Minden bizonyal a testület tagjai is jó mm, szakértői lesznek ezeknek a témáknak, de hát nem fogják tudni azt a munkát elvégezni, amit 300 mérnök végez nálunk. Minden ö, lépést a, az igazgató tanácsnak is jóvá kell hagynia. Mindegyik egy EBB művelet lesz majd, és ahhoz, hogy megkapja a garanciát, jóvá kell hagyni hagyatni a befektetési vagy garancia bizottsággal világos döntésre lesz szükség. A garanciával foglalkozó bizottságnak igent vagy nemet kell mondania. Nem azt fogja mondani, hogy majd meglátjuk később, hiszen itt egy projektről van szó, ha jóvá hagyták, akkor azt meg is kell valósítani. És eh, ha megengedik, akkor még beszélnék a projektkötvényekről is, eh, mert e tekintetben is feltettek egy nagyon konkrét kérdést. Ezek közös uniós eszközök, és mm, hasonlóak, hiszen uniós támogatásra van szükség. De az összegük kicsi, és sokkal szűkebb körű kritériumokat támasztunk. Az FC esetében szélesebb körű kritériumokat fogalmazunk meg, így aztán sokkal több projektet lehet majd finanszírozni, és sokkal több terméket is lehet felhasználni, attól függően, hogy milyen régióról van szó és milyen igényekről. De az FC jóval nagyobb, így a gazdaságra gyakorolt hatása is jóval nagyobb lesz. Azt hiszem, hogy ez, hát ha van további follow-up kérdésük, akkor majd örömmel válaszolok rájuk. Köszönöm szépen. Sajnos sürget bennünket egy kicsit az idő, viszont rendkívül érdekes ez a vita. El is fogadjuk azt a felajánlását, hogy további kérdéseknél önökhöz fordulunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek ide, és tartjuk továbbra is a kapcsolatot. Minden jót!